Good afternoon. Jó napot kívánok, kollégák! Mivel az elnökünk elakadt valahol az épületen kívül, megvárjuk, majd megérkezik, de addig folytassuk, kezdjük el a munkát, én veszem át az elnöke teendőket. Kérem, fogadjuk a napi rendet. Ezzel kapcsolatban néhány módosítást is szeretnék bejelenteni, mint gyárt. 18-as pont, Göncasszony jelentését áttettük a holnap reggeli szavazásra. 10.45-től 12.30-ig lesz ez. Azt követi majd a koordinátorok ülése, zárt ülésként, ahogy szokott. 12.30-kor veszi kezdetét. 13-as pont. Wikström asszony jelentése a délutáni szavazás végére kerül, tehát negyed öttől 5 órára tettük át, a 21-es napirendi pontot pedig átadtuk a következő ülésre. Ha nincs ellenvetésük ezzel kapcsolatban, akkor elfogadottnak tekintjük ezt az új napi rendet. Igen, sok közlendőm is van, elnöki közlendőm. Igyekszem gyorsan végig szaladni ezeken, hogy ne sok időt vegyen igénybe. Biztos úr. Tehát a jelentéstevők kinevezése. Gabriel asszony a néppárt részéről került két jelentésre vonatkozóan jelölésre. A távú vízummal rendelkezőkre vonatkozóan Zommer asszony lett a jelentéstevő a kilépési-belépési rendszerek témájában Diaz de Márasz képviselő a tanács és parlament rendelete az európai rendőr, Európa önrövet Európa vonatkozásában. Matthew asszony lesz jelentéstevő a Szepol témájában. Aztán Engel úr lesz a jelentéstevő a 2008 per 114-es irányelv módosítása tárgyában, kritikus infrastruktúra a címe ennek. Aztán Sargentini asszony lesz a fogalmazó az ITRE jelentés ügyében, az Európai Uniós Cloud Computing stratégia témája az övé, de Jong asszony pedig, ö, úr pedig a Kult Szakbizottság jelentésért felelős, az audiovizuális média szolgáltatás irányelv tárgyában. Arra is szeretnék, és arra is emlékeztetem önöket, hogy a 2012-es 14 terjedő igazságügyi programra vonatkozó szavazás holnap lesz a Júri Szakbizottsággal közös szervezésben, egy másik teremben, nem itt, hanem a harmadik emeleten, a nagy, nagy teremben. Az Emberjogi Albizottság pedig november 29-én eszmecserét szervez a külső-belső koherencia az alapjogi politikában címmel, Kierum úr is részt vesz ebben az alapjogi ügynökség igazgatójaként, valamint a LIBE szakbizottság tagjait is meghívták erre az ülésre. Most meg itt vagyunk, az első napirendi pontunknál ma délután. Üdvözlöm Malmström biztos asszonyt, nagy öröm, hogy itt van, és megvithatjuk azokat a prioritásokat, melyek a belési területén meghatározhatóak. Meg is adom ennek a szót minden további nélkül, legyen idő még a kérdésekre is. Much, uh, Madam Chair. Köszönöm elnök asszony, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy újra önök között lehetek, és alkalom nyílt arra, hogy uh, megbeszéljünk néhány olyan kérdést, amelyet az Igazság és Belügyi Bizottság ott érdekelheti, és utána majd válaszok a kérdéseikre is. Ma három éve fogadtuk el a Stockholm programot, amely nagyon fontos programmá vált, nagyon sok intézkedés tört, történt. Az önök kemény munkájának köszönhetően is jelentős előrelépést tettünk a szabadság, biztonság és igazságoság területén. Hadd tekintsek át néhány kérdést, amelyet már el, elértünk, vagy hamarosan lezárjuk. Kezdjük a menedékjogi csomaggal, amelyről azt gondoltam, hogy politikai egyezményt érhetünk el minden jogi eszközben év végére. Persze szavazásra van szükség, de a politikai egyezmény uh, új év körül várható, és ez nagyon realista elképzelés. Köszönhetően az önök kemény munkájának, a menekültügyi munkacsoport munkájának és az árnyék előadóknak. A befogadási feltételekről Eh, és az Dublini Egyezményről szintén. Az eljárásról szóló trialógus is jól halad, valamint némi előrelépést tettünk az Eurodakról, erről, erről majd még biztos beszélünk eh, ezen az ülésen. Az volt a cél, hogy eh, közös menekültügyi rendszer legyen Európában, amelyet minden tagállam elfogad, és amely megfelelő védelmet nyújt azoknak, akiknek erre szükségük van. És hogyha ezt elérjük, közös védelmi területet lehet kialakítani, amelyben nem kell tartani kínzásoktól és félelmektől, ahol közösek a szabályok és közösek az egy, e, e, eredmények, ah, annak nagyon örülhetünk. Történelmi eredmény lesz ez, és megmutatja, hogy az EU teljesíti értékeit, és megmutatja azt, hogy teljesítjük a szolidaritási és felelősségvállalási kötelezettségeinket is. Nagyon konstruktív párbeszéd zajlott az intézmények között a bizottság sajnálattal vette tudományosról, hogy múlt, nyáron elakadtak, de aztán összeültünk és megpróbáltuk megállapítani, miben tudunk egyetértésre jutni, és hol van szükség kompromisszumokra védeni és erősíteni kell az e, európai rendszert, hogy a Schengeni terület megfelelően működjön, szabad legyen a mozgás ellenőrzés nélkül az belső határokon belül. Ezt e, az állampolgáraink nagyon nagyra értékelik, és nagyon kézzelfogható eredményei vannak az európai integrációnak az állampolgárok részére. Csalódással mondtam, hogy a e, tanács még nem jutott egyezményre Románia és Bulgária csatlakozását illetően a Schengeni területhez ez a tagállami kérdés is, nekik is dönteniük kell, de egy két lépéses eljárást java, javasoltak, ezen a legjobb megoldás technikailag is, jogilag is. Hadd mondjak néhány szót a SZIS-2-ről. Tudom, hogy múlt héten Strasbourgban erről vitáztak. Jelentős előrelépés történt az elmúlt években. Némi padhelyzet után újra sínre állították a programot, és sikeres tesztelése zajlott a Milestone 2-esnek, valamint a központi rendszernek is. Sajnos, a, annak ellenére, hogy minden tagállam felkészült, el kell hal, halasztanunk a, működé, a működésbe léptetést addig, amíg a leg, az összes tagállam, különösen Finnország fel nem készült. Pár héttel ezelőtt Finnországba jártam, és ott néhány, megállapítunk néhány kockázatenyítési eszközről. A finn kollégákkal most egy átfogó úti tervet készítünk arról, hogy hogyan lehet ezeket a késléseket feldolgozni. Kérjük, hogy a tagállamok és a parlament készítsen egy átfogó értékelést ennek a hatásáról, mielőtt a tanács december 6-án erről tárgyal. Továbbra is figyelemmel kísérjük az EU kül- külső határainak migrációs tendenciáit, a tengeri határokat. E, idén sokkal kevesebb belépés történt, mint tavaly, azonban jelentős számban érkeznek továbbra is e, menekültek Lampedusa-ra és Máltára, e, és sajnos életeket is elvesztettünk a földközi tengerben Továbbra is együttműködünk a tagállamokkal, hogy ezeket az életeket megmentsük görög vizeken és máshol is. Javaslatot dolgoztunk ki annak érdekében, hogy jobb felügyeletet biztosítsunk a kishajók részére, hogy több életet megmenthessünk, és hamarosan egyezmény is születhet ebben a kérdésben. A szomszédos országokkal fenntartott kapcsolat nagyon fontos ebben a kérdésben. Jelentős előrelépés történt a mobilitási egyezményről Marokkóval, az első tárgyalási sorozat októberben zajlott, és Tunéziával is. Most a új, új tárgyalási sorozatra kerül sor következő hetekben, és hamarosan lezárhatjuk a partnerségi egyezményt ezzel a két országgal. Párbeszédet kezdünk december 12-én Jordániával is Eh, migrációs, mobilitás és biztonsági ügyekben, valamint Egyiptommal és Líbiával, akkor, hogyha a körülmények azt lehetővé teszik. Délkeletre tekintve elkezdtük a visszabocsátási egyezményt eh, Törökországgal letárgyalni, és egy vízum eh, könnyítésű egyezményt szeretnénk bevezetni, erre úti tervet is dolgoztunk ki. Intenzív tárgyalásokat folytatunk a tagállamokkal, és reméljük, hogy eh, ez az ütemterv eh, a liberalizációs párbeszédet megelőzen elkészül, és akkor majd eh, benyújtunk egy kezdeményezési listát Törökország részére igazságbelügy és e, jogi együttműködésben. Ami a vízumliberalizációt illeti, nyilván önöket is érdekli. Moldova köztársaságával e, eljutottunk az első jogszabályi szakaszba, Moldova e, hamarosan belép a második szakaszba. Ukrajnában még le kell dolgozni némi elmaradást a diszkrimináció és a korrupció területén, és a legutóbbi jogszabály még nem igazán felel meg annak, amit mi kértünk ugyan ez áll az adatvédelemre és a biometrikus kérdésekre. Grúziával tár, tárgyalásokat indítottunk be júniusban, ez, és ez az új kormánynak prioritása. A bizottság most véglegesíti a vízumliberációs ütemtervet, és hamarosan a tanács elé visszük. Ami Oroszországot illeti, a répesekről múlt decemberben állapodtunk meg ismer, ismerjük ennek politikai jelentőségét Oroszországban, de az is világos, hogy előrelépést kell tennünk a lényegi kérdésekben, ez határozza meg a további fejleményeket. Ami a vízumkönnyítést illeti, politikai egyezményre jutottunk az új felfüggesztési mechanizmusról. Csalódottan mondom, hogy nem sikerült még jogilag megfelelő kompromisszumra jutni a kölcsönösség kérdésében. Egyensúlyt kell teremtenünk az intézmények között, hogy hatékonyabb legyen a kölcsönösség, amely az intézményi egyezményeket tükrözi. Ezek az mechanizmusok nagyon fontosak akkor, hogyha egy a vízumot köny- rendszert köny- könnyíteni akarjuk, és hogy mi a harmadik országok polgárai egyelő bánásmódon részesültek. A jövő évben, a jövő évben is prioritást élvez ez a kérdés. Stratégiai párbeszédet indítunk be a Schengeni vízumpolitikáról. 19 millió munkahelyet érint, érintett 2011-ben ez a kérdés, tehát a turizmus jelentős szerepet játszik itt. Ezért fontos, hogy lehetővé tegyük, hogy az emberek Európába látogassanak hatékony határellenőrzés mellett. Nagyon sok ember azért nem jön Európába, mert egyszerűen túl komplikált vízumhoz jutni. A jelenlegi szabályozásoknál sokkal jobb szabályokra van szükség azért, hogy ezt viszonosan el lehessen intézni. A harmadik országok esetében el, eltöröltük a vízumkötelezettséget ott, ahol nincsenek migrációs biztonsági kérdések, 16 ország, karibi ország esetében bővítettük ki ezt a listát. Jó ez az emberi kapcsolatok esetében, de a gazdaságunknak is jót tesz. A belügyi politikák is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy gazdasági növekedést érjünk el, a vállalatokon, vállalatokon belüli munka, munkaerő kihelyezését segítheti, elősegítheti a munkaerőpiacot, és megakadályozhatja a munkavállalók kiaknázását. Jó napot, elnök úr! Remélem, hogy ebben a két dossziéban előrelépést tapasztalunk, és a oldalú tárgyalást meg, meg, megkezdhetjük az ICT-vel kapcsolatban, és a mobilitás valós hozzáadó értéket teremthet majd még az idényelegű munkavállalók esetében is. További kutatókra, diákokra van szükségünk őket előre, elő kell segíteni az rájuk vonatkozó szabályokat ahhoz, hogy kutatók és hallgatók jöhessenek az EU-ba. Elő kell segítenünk a szervezet bűnözés elleni harcot, valamint a korrupció elleni jelentés jövő évben jön ki, amely minden tagállamra személyesen kialakított intézkedéseket tartalmaz, olyan ágazatokban, ahol a korrupció ellenes intézkedések lemaradtak, sajnos egyetlen Európai Uniós tagállam sem mentes a korrupciótól. A bűnelkövetés elleni harc nem csak korrupcióról szól, hanem az állampolgárok védelméről is jelentős az emberi dimenziója. Büszkén mondhatom, hogy az elmúlt években jelentős előrépést tettünk a, som, a súlyos emberjogi jogsértés az ember, emberkereskedelem felszámolása terén, hiszen az emberkereskedelemről vonatkozó irányelvet egyre több ország veszi át, és valósítja meg, és jövő áprilisban át is veszi. Ez intézkedéseket tartalmaz arról, hogy miként lehet felszámolni az, ember, az emberkereskedelmet, miként lehet ezzel felvenni a harcot. Januárban avatjuk fel a ciprusi bűnügyi központot az Europol részére, amely a számítógépes bűnözést célozza meg. Sajnos az erre vonatkozó irányelvet még nem fogadták el, bár jó kompromisszumokat tudtunk kialakítani. Most véglegesítjük az európai számítógépes biztonsági stratégiát, amely eléri, hogy a kibertér biztonsága nem kölcsönösen kizáró fogalom. Eric Holder az globális gyerekek gyereke kizsákmányolás elleni szövetség elnöke, elnöke vesz részt majd az ülésünkön, ez egy olyan kérdés, amelyet nemzetközileg kell e, felvenni a harcot. 46 e, ország írta már alá ezt a kezdeményezést a e, világon. Tudom, hogy <clears throat> jelentős előrelépés történt Makovei asszony jelentésében a bűnelkövetésből származó javak elkobzása terén, és további lépésekre van szükség. Terrorizmus elleni kérdésben örülök, hogy plenáris ülésen múlt héten intézkedéseket fogadtak el, amely fontos előrelépés lesz állampolgárink védelmében jövőre. Új közleményt adunk ki arról, hogy miként lehet az európai lőfegyverekről szóló rendelkezést fejleszteni, különösen azok kereskedelmét illetően. Aztán a kémiai, biológiai, radiológiai és atom sugárzó anyagok tekintetében is egy erősített együttműködés célzó meg a tagállamok és az EU között. Mint tudják, gyorsítjuk a munkánkat azon okok kezelésében, melyek az erőszakos radikalizálódás mögött állnak, a közösségi szereplők bevonásával fellépve a radikalizáció folyamata ellen egy hálózat révén. Kilenc munkacsoport dolgozik a területen, és január végén egy magas szintű szimpózium szerveződik, ahol szakértők is, meg minisztériumi tisztviselők is ott lesznek. Tovább folytatjuk Kanadával a, megáll- a tárgyalásokat a PNR, egy új PNR megalapodás tárgyában. Haladunk, de nem elég gyorsan. Csalódott vagyok a cél az elfogadható megállapodás. Remélem, hogy az EU PNR irányelv tárgyában is dolgozunk. Kirkop képviselőtársam dolgozik ezen a témán. Sok kérdést tettek fel az elmúlt hónapokban. Az Egyesült Államok biztonságos közlekedés programja keretében átadott utasadatokról. Levelet is írok, meg el is mondom. Ez nem része az EU USA-PNR megállapodásnak, hanem egy szélesebb körű API adat átadási szerkezetnek a része. Jól tudjuk, mennyire fontos téma ez, mélységében vizsgáljuk. Többet kell tenni, mert egyre több harmadik ország hallgat, használ, használ és gyűjt ilyen adatokat, 32 gyűjt már, 25 nem sokára bevezeti az ilyen adatok gyűjtésének rendszerét. A tagállamok mindegyike gyűjt az API irányelv hatály alatt API adatokat. Fontos tehát, hogy EU szintű megállapodás, megoldás szülessen, amely koherens a nemzetközi joggal, meglehetősen bonyolult feladat ez. Osztom az önök által kifejtett aggályok jó részét. A bizottság egyes szolgálatai és szakértők együttműködjenek a megoldás érdekében, tájékoztatom őket az előrelépésekről. Végül, elnök úr, hadd mondja még el, hogy egy új Európol alapszabály és a SEPOL alapszabály tárgyában is tervezünk előrelépéseket. Legalább 5%-kal csökkentjük, kell csökkentsük tisztviselőink számát, tehát munkaerőnk számát a következő pénzügyi keretidőszakában. Ezért kell szervezzük a munkát, hatékonyabbá téve ezt. Priber úr néhány nappal ezelőtt fejtette ki, önök előtt, hogy ezért az Európolt és a Szepolt összeolvasztjuk. Ez megtakarításokat hozhat a irodai háttérköltségek tekintetében, fontos viszont, hogy hatékony képzési menetrend érvényesüljön. Mert az nem lehet cél, hogy a rendőrök képzése romoljon. Mi több? Nagyon nagyra tűrő európai képzési rendszert szeretnénk érvényesíteni. Megvizsgáljuk, hogyan lehet ezt elérni még döntések nem születtek, de ez mecsere folyik. Az MFF félvasattal kapcsolatban pedig, mint mondottam, a igazságügyi munka finanszírozását karcsúsítani szeretnénk, áramvonalasítani külső munkabevonásával, és ez jó halad itt is, meg a tanácsban. És persze az előadás nagyban függ attól végül is mekkora lesz a költségvetés, erről még nincs, nem volt döntés a, a hétvégi csúcson. Reméljük azonban mi hamarabb jóvá hagyják a költségvetést, és akkor a tagállamok szakpolitikai, folytatott szakpolitikai párbeszéd új rendszere, illetve a finanszírozás prioritás rapsorolásának kérdései is világossá válnak. Ennyit reszorítkoznék, remélem, hogy válaszoltam a legfontosabb felvetésekre, és várom a kérdéseket és a megjegyzéseket. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, Armström biztos asszony. Jó napot kívánok mindenkinek. El kell mondanom, hogy egy órát álltam a dugóban a repülőtér és az Európai Parlament épületek között. Tüntetések vannak, traktorokkal tüntetnek az emberek a mező, közös mezőgazdasági politika perspektívái miatt. Ugye, elnézést szeretnék éppen ezért kérni, hogy később érkeztem, nem voltam itt az elején. Köszönöm szépen a biztos asszonynak, hogy itt van, és elmondta, hogy mi is a jelenlegi helyzet, mik a perspektívák, amikor elfogadtuk az állásfogalást a Stockholmi programról akkor azt mondtuk, hogy egy, lesz egy félidős felügyelete ennek a programnak, és meg fogjuk határozni az Európai Parlament mandátumát 2009-2014 évekre vonatkoztatva. Mielőtt megadnám a szót a tagoknak, már nagy, hosszú a felszólalók listája, itt van, de a jelentéstevő egy saját kezdeményezésű jelentése indította el ezt a folyamatot a Libe bizottságon belül. Szeretnék néhány szót elmondani az előttünk lévő munkáról. A múlt héten volt egy találkozó Strasbourgban a penális ülés során találkoztunk a koordinátorokkal, a Liber koordinátoraival és az árnyék jelentéstevőkkel. Annak érdekében, hogy a jelentéstevő szoros együttműködésben dolgozzon az árnyékjelentéstevőkkel, a félidős felülvizsgálatot illetően, és azt is el kell mondani, hogy egy hét múlva lesz a annak az első évfordulója, amikor is a Lisszaboni szerződés hatályba lépett. Tehát 2009. január 1-én három éve lépett hatályba a Lisszaboni szerződés, és ez egy jó lehetőség arra, hogy megnézzük, hogy milyen előrehaladást értünk el, hogy természetesen voltak olyan kezdeményezései a bizottságnak, amelyeket értékelünk, például a menekült ügyi témát illetően. De még nagyon hosszú az út előttünk más területeken, amely területek még nem igazán pozitív fejleményeket értek el. Volt az Európollal kapcsolatosan egy javaslata az Európai Parlamentnek az állásfoglalásában 2010. szeptember 1-ével indítottuk ezt az állásfoglalást, és a, akkor kezdtük el a programmunkát, van, amit el kellett halasztani sajnálatos módon, Mindez azt jelenti, hogy három évvel azután, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, az Európol még mindig működik, és hogyha nem lesz egy újabb javaslat, akkor a 2013-as év valószínűleg az utolsó műveleti éve lesz. És 2014-től ugye az Európai Parlament szembe kell, hogy nézzen a választásokkal. Választások lesznek. Éppen ezért nagyon fontos lesz ez az év, és nagy lesz a politikai verseny Éppen ezért ne felejtsük el, hogy nem szabad időt vesztenünk most már. Egy percet, egy másodpercet nem szabad elvesztegetnünk az előttünk álló időből. Éppen ezért egy megfelelő tervezésre van szükség a ö, belügyi főigazgatóság részéről is egy ütemterve van szükség. Továbbá ami a végrehajtást illeti, a végrehajtással kapcsolatos fejezetet. A Stockholmi program kimondja azt, hogy egyre nagyobb figyelmet kell szentelni a, a jelenlegi eszközök végrehajtásának, felülvizsgálatának a polgárok érdekében. Fontos az, hogy a Európai Unió politikáját megfelelő módon, korrekt módon hajtsák végre az, a tagállamok. A Schengeni csomaggal kapcsolatosan számos esetben hallottuk már azt, hogy lényegében többé-kevésbé minden működik, nem voltak jogsérelmek, de elmélyültebben kell foglalkozni a Schengeni kormányzási csomaggal ezt megfelelő módon kell végrehajtani, és még természetesen az, hogy nincsenek jogsérelmek és eljárások, ez egy jó dolog, de e, alá kell húzni, hogy mennyire fontos az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti együttműködés szerepe. Mert a Lisszaboni szerződés ugye arról szól, hogy az Európai Parlament teljes mértékben részt vesz a stratégiák és a programok kidolgozásában. Megfelelő alapokra van szükség az Európai Parlament legitimitását illetően az európai polgárok számára fontos a közvéleménnyel való vita minden olyan témában, amelyek fontosak. Éppen ezért a nemzeti parlamentekkel való mm, értékelés fontos. Jövő tavasszal kerül sorra majd egy ilyen találkozó. A Lisszaboni szerződés külön rendelkezésének a végrehajtása kapcsán a 36-os protokollban, a jegyzőkönyvben kimondja a Lisszaboni eh, szerződés a harmadik pillehez eh, kapcsolódó közösségi vívmányok szerepét. Tehát a célok megvalósításával kapcsolatosan koherensnek kell lennünk, és eh, teljes mértékben rendelkezésre állunk a bizottságnak az együttműködésben. ami a, a jelentés célkitűzéseit illeti. az a kezdeném, hogy megadom a szót a tagoknak, akik szót kértek, Coelho úrral kezdeném. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Márström biztos asszonynak az elhangzott információkért és az elküldött dokumentumért. Lenne egy kérdésem a biztos asszonyhoz, Diaz de Mera kollégám részéről, aki nincs itt, mikor fog a bizottság, mikor fogja elküldeni az Európala kapcsolatos javaslatait a parlamentnek? Cecilia Maestrom beszélt az SAS témáról, nem akarok ebbe a vitába ismét be, belemenni, mert Strasbourgban már volt róla szó, de lenne egy kis kérdésem. Az Európai Bizottság egy új utemtervet javasolt. Itt három hónapos csúszásról lenne szó, de vannak más információk is, amelyek szerint elképzelhető, hogy lesznek problémák bizonyos tagállamokat illetően. Én Svédországról hallottam, Norvégiáról, tudom, Norvégia nem tagja az Uniónak, de Schengeni partner ország és Finla, Finország. Vannak tehát olyan országok, északi országok, amelyeknek vannak problémái az adatbázisukkal kapcsolatosan, és Reméljük, hogy nem lesznek újabb problémák ezen országokkal, tehát kérem a biztos asszonyt, hogy adjon információkat a e témát illetően. Tudom, hogy a Schengeni kormányzással kapcsolatos vitában nem lesz már itt Malmström biztos asszony, de egy politikai kérdést is fel kell tennem a biztos asszonynak. Itt elsősorban az új zsengeni irányítás vagy kormányzással kapcsolatos hatékonyságról van szó. A bizottság és a tanács utolsó ülésén láttuk azt, hogy a tanács nem akar igazából döntést hozni az ellenőrzésekkel kapcsolatosan. Tehát akkor, amikor komoly problémák vannak, Schengeni térséggel kapcsolatosan, határellenőrzésekkel kapcsolatosan, már pedig voltak problémák, a tanácsnak most kellene döntést hoznia, de az utolsó információk szerint a tanács nem akar döntést hozni se, a bizottság sem akar döntést hozni, sem a tanács a határokkal kapcsolatosan. Tehát azt mondják, hogy a tagállamoknak kell a döntést meghozniuk. Tehát a politikai kérdésem az a biztos asszonynak, hogyha a tanács nem hajlandó menni annak érdekében, hogy biztosítsa a Schengeni térség biztonságát, és meg akarja ezek szerint akkor továbbra is ugyanezeket a jogszabályokat tartani. Köszönöm. Cipel képviselő asszony. Nem? Nem két szót? Elszjú úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves biztos asszony, köszönetet mondok a beszámolójáért és szeretném elmondani, hogy mennyire örülök annak, hogy el tudott jönni hozzánk, de sajnálom azt, hogy a Strasburgi plenáris ülésen nem volt jelen, mert szerettük volna már akkor megismerni a SIS 2-es rendszerrel kapcsolatos információkat. Ahogy Coelho úr is elmondta, azt szeretném hogyha sokkal több részlettel szólna, sokkal több részletet mondaná el a finországi látogatással kapcsolatosan. Finország késlekedik a SIS-1 és SIS-2-es rendszer bevezetésével, aztán a Schengeni kormányzással kapcsolatosan a stokholmi programnak alapvető részét képzi a Schengeni csomag. Ahogy Coelho is elmondta, a három intézmény között a tárgyalások nem hoztak eredményt. Látjuk azt, hogy milyen nagy különbségek vannak a, a parlament álláspontja, a tanács álláspontja között. Tehát nem vagyunk optimisták egyáltalán a végkimenetelt illetően Márpedig nélkülözhetetlen az, hogy a bizottság az ön intézménye ebben az új helyzetben központi szerepet játszon. Azt várjuk a bizottságtól, hogy egy lényegbe vágó szerepet játszon a Schengeni kormányzási csomaggal kapcsolatosan. Ha megengedi, akkor szeretnék szólni egy témáról, amelyről nem tett említést a bevezetőjében. Nevezetesen egy új csomag, amit Smart Watersnek neveznek angolul. Ugye a Smart Borders, az intelligens határok témájáról már volt szó 2012 előtt is, és a költségvetésben is azt látjuk, hogy két milliárd euróval drasztikusan lecsökkentették a az intelligens határoknak szánt pénzösszegeket. Egyáltalán létezik még ez a rendszer, ez a téma. Aztán van természetesen egy másik téma, amely nagyon közel áll hozzám, ez pedig Bulgária és Románia Schengeni térséghez való csatlakozása. Köszönöm szépen a személyes támogatását e két ország irányába. Szeretnék köszönetet mondani, és gratulálni önnek, ahogy ön is látta a SIS 2-vel kapcsolatos incidens kapcsán, elmondható, hogy Bulgária és Románia teljes mértékben tiszteletben tartja az összes rendelkezést, és szabályt, sőt még azt is mondanám, hogy sokkal jobban felkészültek még néhány, mint néhány régi tagállam, amelyek már ö, tagjai a ö, Schengeni térségnek. Coming today to... Köszönöm biztos asszonynak, hogy meglátogatta a Ribe szakbizottságot és előadást tartott. Csak ö, Sajnálatomat tudom kifejezni, hogy a migrációs és menekültügyi csomag eredeti terveihez képest akkor érkezett hozzánk, amikor a szolidaritást elhanyagolják Európában. Úgy tűnik számomra, hogy a tanács ellenállás egyes egy kérdésekben megtettünk minden tőlünk telhetőt, és végül sikerül majd azokat a minimális szabályokat bevezetni, amelyek szerintem még túlságos és minimálisak, de mégis olyan időket élünk, amikor a gazdasági válság sokkal mélyebben érintette a társadalmokat, az emberek lelkét is, és ez megjelenik sajnos abban, ahogy a tanács, a tagállamok nemzeti érték, érdekeit értékeli. Ami ezeket a szempontokat illeti, van egy konkrét kérdésem, Jan Muder kollégám, még tolmácsolom, aki egy görögországi eh, küldöttséget eh, vezetett néhány héttel ezelőtt, Jan Mulder nagyon okos ember, nagyon kiegyensúlyozott véleménye van, és amikor azt mondja, hogy találkozott olyan rendőri tisztviselőkkel, akik nagyon elkötelezettek, akkor én kénytelen vagyok hinni neki, mert én tudom, hogy hogyan szokta előadni a helyzetet. De amikor azt mondja, hogy néhány menekültügyi központban, mint Elinikomban és Evinében a helyzet rettenetes, akkor is hinni vagyok kénytelen neki. Igazán ö, rettenetes a helyzet. Különösen ezekben a központokban ön is ott járt, ugye, néhány hónap, egy hónappal ő előtte, és ön azt mondta, hogy ezeket a központokat karácsonyra bezárják. Ő azt a választokat kapta, hogy majd áprilisban zárják be ezeket. Az a kérdés, hogy mi történik végül, hiszen delegációval együtt egy Atén melletti központot is meglátogatott, ahol még voltak befogadó helyek, tehát administratíve történt valami. A másik kérdés, amely ebből a látogatásból ered, az az, hogy mi a bizottság álláspontja azt a lehetőséget illetően, hogy pénzzel segítsük meg a görög hatóságokat, hogy több központot építhessenek, és hogy segíthessenek ezeknek az embereknek ténylegesen, hogy ebből a rettenetes helyzetből kikerülhessenek, hiszen a szolidaritásra most annyira nem számíthatunk és akkor ho hogyan is ne beszélhetnék Schengenről. Átfogalmaznám a, azt a kérdést, próbálom megérteni, hogy mi lehet a bizottság álláspontja ennek a valóságnak a fényében, amikor a két, egy csomag két részéről tárgyalunk. Kezdetektől fogva világos volt számunkra, hogy amíg nem akarunk új lehetőséget arra, hogy újra bevezessük a határellenőrzést, örülnénk egy mechanizmusnak, amely segíti az országokat, amelyek nem akarnak vagy nem tudnak, nem tudják külső határokat ellenőrizni, és hogyha ez nem válik be, akkor Rendben, megkérhetjük azt az országot, hogy vezesse be eh, belső határain is a határellenőrzést. A bizottság eh, eh, főszerepet akart ebben játszani, ebben egyet is érünk, értünk, és a szavazás is tükrözi ezt, hiszen kell valami döntőbíró, aki ezeket a döntéseket meghozza. Na most a tanács azt mondja nekünk, hogy egy ilyen döntés és ez az ő jogi szolgálatuk véleményén alapszik, amely ugye bizalmas, bármilyen csodál, ö, csodálatos is. A jogi vélemény így hangzik, amiről röviden, röviden tájékoztatok minket, hogy ez egyfajta szankcionálása lesz a tagállamnak. Hogyha a tagállam nem akarja teljesíteni a, ezeket az ajánlásokat, akkor az határellenőrzés újra bevezetése illetve az a döntés, hogy erre kényszerítsük a tagállamot, az egy szankció lenne. Ezért sem a bizottság, sem a tanács, hiszen hajlandók voltunk elfogadni a tanácsálláspontját, egyikünk se teheti ezt meg. A tanácsnak az volt a javaslata, hogy ezt csak ajánlásban fogalmazzuk meg, és ne a felelős államnak, hanem az azt körülvevő államok részére. Nem az a kérdés, hogy folytatik el a tárgyalásokat, azt kell mondanom, hogy eléggé nyugtalanító egy-másfél év később, az, hogy egy-másfél évvel később itt tartunk. Mi az ön álláspontja biztos asszony erről? Mennyire hajlandó ön elmenni, hogy elfogadja a tanács javaslatának egyik még itt másikát? Köszönöm szépen. Köszönöm, Bever asszony. Most pedig... Uh, köszönöm, elnök úr, és biztos asszonynak is, hogy nagyon részletesen beszámolt, beszámolt a Stockholmi Program jelenlegi állásáról. Nagyon fontos számunkra hogy megvizsgáljuk, hogy hol tart a stokholmi program két fontos ok miatt. Először is látnunk kell, hogy mit kell még elvégezni, és hogy a következő programot előkészítsük. Azért, hogy ezt megfelelően megtehessük, és hogy megfelelő figyelemmel lehessünk az állampolgárokra, átláthatóságra van szükség. Ezért kérjük Önt, hogy küldjön nekünk egy összehasonlított táblázatot a bizottság elkötelezettségeiről a Stockholmi akcióterv keretében, amelyet a bizottság javasolt, valamint azokról a jogszabályokról, amelyeket már elfogadtak. Ez segítene minket abban, hogy átlássuk, hogy hol, hol is tartunk most. A biztos asszony is beszélt arról, hogy hol tartunk most. Az értékelő táblák, a scoreboardok, amelyek ré, ré, ré, ré, léteztek, ma azokat miért nem használják már? Ez azért érdekes számomra, ezért kérem is önt, hogy mondja el, hogy mi történik a szolidaritás kérdésében a menekültügyi területen. Az a benyomásunk, hogy leálltak a dolgok, akkor amikor egyre nagyobb az e, erőszak és a rasszizmus és az idegengyűlölet, mikor e, szeretné ön teljesíteni azt, amit az Európai Bizottság állásfoglalásában elfogadott? Ez az értékelés mikor lesz készül, és mikor nyújtja be ön a javaslatát arra, hogy á, á, á, állandó relokációs mechanizmus létrejöjjön? Hadd tegyek föl még egy kérdést. Mikor számíthatunk közleményre öntől arról, hogy hogyan lehet hozzáférni a menekültügyi eljárásokhoz a tranzitországokban, és mikor lesz kész az a keret, amely védelmi keretet nyújt a nemzetközi védelem alá előes emberek részére, valamint a menekültügyi kérések kölcsönös elismerésére. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Papa Nikolaou. Köszönöm, Papa Nikolaou úr. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony. Én is hálával tartozom a mai előadásáért. Engedje meg, hogy megragadjam az alkalmat arra is, hogy nyílt tanistagyra értékeljem azt a támogatást, amelyet hazámnak nyújtott a bevándorlási menekült ügyi kérdésekben az elmúlt négy-öt hónapban. Felmerült egy kérdésben nem, de Weber asszony mondandója után inkább azt arra reflektálnék, hogy egy hónappal ezelőtt Görögországban, Tevroszban és az Atini Központban járt egy delegáció, és ott megbeszéléseket is tartott. Úgy gondolom, hogy a közös következtetés a delegáció utazása után, hogy Görögországban érzékelhetők az eredmények már. Remélem, érzékelte ezt két héttel korábban is az ott akkor. Nagyon fontos, hogy ebben az időszakban élvezzük a bizottság támogatását. A jelenlegi alapok működését módosítani kell, hogy jobban felhasználhatóak legyenek ezek a források, és a leginkább e célokra legyenek fordíthatóak. Mindezekért köszönet tehát önnek. Nagyon fontos hogy ez a támogatás megvalósuljon, mert hogy erősíti a következő hónapokban a görög erőfeszítések hatékonyságát. A delegáció utazása során persze láthatóak váltak a problémák is. Két menekült központot vizsgáltunk meg, egyiket Nevroszban, másikat Aténben. Egészségügyi problémák, problémák is láthatóak voltak, és a görög hatóságok is jelezték, hogy nagyon közel jövőben lezárják, bezárják ezeket a központokat. Ez nem. Ez a görög nem csak az európai parlamenti képviselők, hanem a, a görög társadalom is érzékenyen reagált erre. A másik új központok épülnek most, következő hónapokban tervezik ezeket tehát az azonnali befogadásra is alkalmasak lesznek ezek. Az első kérdésem tehát, mert önhöz intézek, és Tadafelisz úr állásfoglása után mondom, emlékszem, amikor a parlamentben képviselők lettünk, az első téma, amelyel foglalkoztunk, a Stockholmi program volt. Első módosítóimat is arra vonatkozni írtam. A szolidaritás jegyében fogantak ezek a gondolatok. Nos, az Európai Bizottság nyilatkozatát várjuk ezzel kapcsolatban. Hát, a Filic úr jelentésére két hónappal ezelőtt szavaztunk, és az elosztási kulcsról is szó volt, amelyet a különleges körülményekre vonatkozóan alkalmazni kell a menekült, menekült jogot kérőkre. Van-e újabb hír? ezen allokáció témájában, illetve az elosztási kulcs témájában kapcsolódik-e e témához az. Másodszorban észleltük a görögországi delegáció útja során, és arra volt itt is vita, hogy érzekelhetőek bajok, a Frontex és a forrág működésében, ez összehangolásában. A közös műveletek vonatkozásában, amelyekre sokszor szükség van. Hmm, van-e valami gondolata erről? A Frontex igazgatója nemrég járt körünkben, ő is beszélt erről. Több finanszírozást kért. Vajon? Várható valami az önök részéről? Köszönöm. Guillaume asszony, parancsoljon. Merci. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a biztos asszonynak a beszámolóját. Emlékszem nagyon jól, amikor a mandátumunk elején megszavaztuk ezt a programot, és akkor már elhangzott, hogy vannak előre e, haladás, volt haladás a témában. Fontos, ahogy tudjuk, a fenntartható biztonság a polgárok számára nagyon hosszú a lista és jól illusztrálja a helyzetet, bemutatta, hogy jó úton haladnak számos témát illetően, azonban azt is látjuk, hogy nagyon sok probléma van még, nagyon sok esetben leblokkolódtak a, a munkálatok a bizottságnál. Azt hiszem, hogy ez a program kevésbé idillikus, mint amelyet szeretnénk látni a kollégák is szóltak már a program megvalósításáról. Válsághelyzetben vagyunk, és természetesen mindez kihat a pénzügyi helyzetre, kihat az emberek mobilitására is. Nagyon nagy a nyomás bizonyos területeken, és ez a válság jelentős mértékben kihat a tagállamok reagálására is. Ahogy hallottuk már az előbb, amikor pénzügyi megszorítások vannak, az első reakció, a reagálás mindig az ugye, hogy jaj, ez nagyon sokba kerül, ezt nem lehet megvalósítani, tehát eh, ami a szolidaritással kapcsolatos kérdést illeti, arra még visszatérnék, mert eh, még szólni kell az arab tavaszról is. Ezzel kapcsolatosan is egyes tagállamok hoztak döntéseket, és ezen a területen is még fejleményekre van szükség. Természetesen el szeretném mondani azt is, hogy az elvégzett munkával kapcsolatosan vannak problémáim is, bizonyos dolgokat sajnálok. Az egyik a szolidaritás kérdése. A szolidaritás kérdése a stokholmi programnak egyik fontos eleme volt. De elsősorban a felelősség, a szolidaritás, a partnerségi kapcsolat szerepe a migrációs politikában. Azt látjuk, hogy még mindig nagyon messze vagyunk a szolidaritástól és a felelősség méltányos megosztásától. Ami a migrációs kérdéseket illeti, azt látjuk, hogy háttérben vannak bizonyos lehetőségek, eszközök, amelyekkel előbbre lehetne vinni ezt a témát. Ön, az ön szerint milyen új rendelkezésekre lenne szükség. Hogyan lehet a jövőben jobban biztosítani a program végrehajtását, ami a közös menekült ügyi rendszert illeti. Erről is szólt ön, és én is azt szeretném, hogy minél hamarabb, gyorsabban megvalósuljon ez a rendszer. Azt úgy gondolom, hogy az eljárás jogi szempontból fontos, hogy minél hamarabb dokumentum szöveg szülessen, és a parlamentet is vonják be ebbe a munkába. Továbbá azt látjuk, hogy bizonyos területeken hát inkább csak egyezkedünk még, de igazából nincs eredmény. Köszönöm. Intveld asszony. And thank you. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos asszony, hogy átfogó tájékoztatást nyújtott. Egy sor kérdésem volna, rövidre fogom ezeket. Először is említette a biztonságos légiközlekedést. Nem tudom, hány kérdést nyújtottunk már be hivatalosan is az elmúlt években ez ügyben. Örülök, hogy osztja a gájainkat, hiszen amennyire látható, adatokat folyamatosan átadnak, mindenféle jogi alap nélkül. A bizottsággal kapcsolatban jeleztük ezt több alkalommal. A kanadai PNR megállapodás ügyében nem tudom, mit mondjak már. Lassan viccé válik ez az egész. Vagy van jogi alapja az adatok átadásának, és van is mit tárgyalni, vagy nincs alap, és akkor illegális helyzetben vagyunk, már nem tudom hány éve. Nem értem, miért kell lett ehhez két és fél év, hogy megállapodást jussunk a tárgyalások révén. Harmadsorban, talán nem ültette, akkor nem hallottam, vagy nem említette, ez a TFDS ügye, ahogy most hívják, nekem nem nagyon van ínyemre ez, nem nagy titok ez. Szeretném tudni, hogy ezek a javaslatok, várható javaslatok, hogyan kapcsolódnak a SWIFT megállapodás végrehajtásához, amely nem, túl, nem egészen kielégítő, és ez felveti a negyedik témámat, az átláthatóság kérdését, amely persze nem konkrétan az ön portfóliója, ám nem csak, hogy a szabályozás a dokumentumok köz vélemény általi hozzáférésre vonatkozó tárgyalások nem, úgy összeomlottak az új megállapodás vonatkozó, hanem a mostani sem működik egyáltalán, hiszen nem tette lehetővé a szabályzat, hogy észszerű vizsgálatát hajtsuk végre a szabályozás végrehajtásának. Nagy nehezen beleegyeztünk a megállapodás végrehajtásába, aztán született egy jelentés, amelynek összefoglalója úgy tűnik arra utal, hogy igazából senkit sem érdekel a megállapodás, és simán átadják az adatokat, úgyis az amerikaiaknak, azok összességét. Az egyetlen ö, hatáskörünk a parlament részéről az, hogy a megállapodás végrehajtásának közeli figyelemek kísérését lehetővé teszik. Mindig ezt mondják, ha nem kapunk igazi szót, akkor azt mondják, hogy hát közelről figyelhetjük a végrehajtást. Hát hogyan figyelhetnénk, ha nem férünk hozzá az információhoz? Aztán bizonyára együtt érez ebben a dologban, hiszen ön volt az egyik motorja az átláthatóság újra szabályozásának, biztos egyetért velem. Aztán az adat visszatartás ügyében nagyon érdekel, hogyan haladunk majd ezzel a témával, mert amennyire én látom, hát nem látható meggyőző bizonyíték arra nézve, hogy hasznos volna, nem hogy szükséges ez az irányelv. Több tagállamban támadták, az Európai Bíróság előtt is már, éppen most Hollandiában még egyszer hallottuk a, a az miniszter részéről, hogy a rendőrség simán átnézi az adatbázisokat, simán ö, szemet húny a szabályok felett hozzáférnek minden adathoz. Akkor miért ragaszkodnánk egy olyan irányelvhez, aminek semmi, haszon, haszna nem, semmi haszonnal nem járt, sőt, hátrányokkal járt, ahogy sokan bizonyították. Ezzel mi lesz a helyzet? Ez a kérdése. Köszönöm, Matthew asszony. Merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, először is elnézést kérek, hogy később érkeztem, tehát nem hallottam a bevezetőjét, de egy másik ülésen voltam, de sajnos aggodalmamat kell kifejeznem a pénzügyi helyzetet, illetően itt az Európol és a CEPOL kapcsolatosan. A múlt héten Strasbourgban már volt szó erről a témáról, a költségvetés kapcsán. Szeretném tudni, hogy ön mit is gondol erről az egészről, és elsősorban az európai rendőrök képzését illetően. Ez egy nagyon lényegbe vágó téma. Szeretném tudni, hogy mi a véleménye, hogyha esetleg már szólt erről a témáról, és én mivel nem voltam itt, nem hallottam, akkor elnézést kérek, de itt a a rendőri képzéssel kapcsolatosan, valamint az Európol költségvetésével kapcsolatosan szeretném tudni, hogy mi a helyzet, valamint ugye a kiber ügynökség is megalakul januártól, tehát ez, ezeket a dolgokat szeretném tudni. Köszönöm. Most pedig, mielőtt visszaadnám a szót a biztos asszonynak, aki feljegyeztem mindezeket a kérdéseket. Nem tudom, hogy a tanács képviseletében van -e itt valaki, vagy szándékozik e, szólni, hozzájárulni a vitához, tehát a tanács részéről. Nem, nem kötelező, csak ha akarnak, nem? Yes. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a biztos asszony a főpontokat elmondta, azt hiszem, hogy nem tudunk ehhez többet hozzátenni az elhangzottakhoz, tehát adjuk vissza a szót a biztos asszonynak. Elnök, köszönöm szépen, most pedig visszaadom önnek a szót, biztos asszony. Köszönöm szépen a kérdéseket, megjegyzéseket, megpróbálok mindegyikre válaszolni, amennyire tőlem telik. Átkapcsolok a másik mikrofonra. A stokholmi félidejés jelentés, amelyre az elnök úr hivatkozott, ezt nem nyújtottuk be. Annyi értékelés készült, éves jelentés a menekültügyi kérdésről, menedéki jogi kérdésről, biztonsági kérdésről, Schengenről, korrupció ellenes jelentés is. Nem akartuk ezeket leírni újra, de ezeket szívesen elküldjük, e, hogy segítsük az önök állásfoglalását is. Ami az Európol alapszabályát illeti, gyakorlatilag elkészült, jövő év elején be is nyújtják, és e, azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet az adatvédelmet fokozni, a demokratikus elszámoltathatóságot növelni. Ennek az, az azért késett, mert nagyon súlyos költségvetési megszorítások érintenek minket, és azért nem sikerült egy, egy és az, hogyha nem sikerül egyetértésre jutni ezen a héten, annak még súlyosabb következményei lesznek jó képzési programra van szükség, és hogyha az 5%-as csökkentést végrehajtják, akkor nem tudom, hogy ennek hogy lesz lehetséges. Azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet ezt garantálni. Lehet, hogy egyesítjük az, admi, az Europol eh, hivatali alkalmazatait, Erről beszéltünk már a tanácsról, nincsen még döntés, önöknek is benyújtottuk, attól függ, hogy milyen költségvetési megállapodásra jutnak ezen a héten. Azt szeretném elérni, hogy erőteljes rendőri képzési terv jöjjön létre, ebben nagyon hiszek. Ehhez csak forrásokat kell biztosítanunk. Ami a SZISZ késlekedését illeti, sokan kérdezték, nincsen információm Coelho úr más országok problémáiról. A bizottság meg elvégezte a munkáját, a parlament támogatásával, és köszönöm is ezt eh, ezen a ponton. Tudjuk, hogy gond van Finnországban, nem én magam, de a szolgáltatásom, szolgálatom ellátogatott Finnországba múlt héten tíz napja, hogy értékeljék, hogy mit lehet még tenni, miként lehet a finn hatóságokat megtámogatni abban, hogy a késléseket feldolgozzák. De lesz késlekedés, néhány hónapos, de hogy milyen hosszú lesz, eh, és hogy mibe fog kerülni, milyen egyéb hatása lesz, a szakértőink Finnországgal együttműködnek, és a többiekkel is, hogy jövő hétre jelentést eh, írjanak erről önnek és a tanácsnak is, hogy azt december 5-6-án megvitathassák, és akkor majd láthatják, hogy mi fog történni a SZISZ-szel. Eh, számunkra sem elfogadható a helyzet, nem igazán tudjuk, hogy eh, hogyan alakult ez ki, de jelenleg ez a helyzet. Schengenről Mansiviszi nem sokára itt lesz, a GH8-as ülésről jön ide, ahol e, ez volt a téma ma reggel. Igenis történt előrelépés, ismerik a bizottság álláspontját, ezt bemutattuk önöknek valamikor a múltban. Ennek sok részét visszautasították, aztán leültünk önökkel és a tanácssal, hogy a ciprusi elnökség vezetésével rámutassunk arra, hogy miként lehet ezeket kiigazítani. Fontos, hogy ne maradjon a jelenlegi formájában. Az volt a célja, hogy megerősítsük Schengent, elszámoltathatóvá, hatékonyabbá tegyük, és hogy e, meghatározzuk azokat a szabályokat azokon a területeken, amelyek nem működnek. A határlezárások e, esetében, amelyek kivételes helyzetben adódhatnak csak, a vitából az derült ki, amennyire engem tájékoztattak ma reggel, hogy lesz egyetértés a tanács részéről, hogy a bizottsági ajánlatait elfogadják. Nagyon fontos, hogy ezt a vitát folytassuk, és hogy az hozzáadott értéket teremtsen. Nem tartunk még az egye, e, egyetértésnél, az egyezménynél, de szépen lassan abban az irányba haladunk. Weber asszony és Kverjó úr és az árnyék előadó is ezt említette, konstruktívan együttműködünk a megoldás érdekében, ezt várják tőlünk az állampolgárok, és nagyon nagy kár lenne, ha nem tennénk meg. A román és bolgár csatlakozást illeti, önök is tudják, a bizottság azt mondta, hogy ez a két ország technikailag felkészült a csatlakozásra. Támogattuk is a két lépéses megoldást. Sajnos, sajnos az a helyzet, hogy az a döntés született a tanácsban, hogy egyelőre nem abban az a helyzetben vannak, hogy ilyen döntést hozzanak. Ami az okos határelőrzést illeti, a javaslat hamarosan elkészül. Önnek igaza van, sajnos erről nem beszéltem, de mégis fontos része ez a jövő, jövőbeni intézkedéseknek, hogy beléphessenek azok, akik jönni akarnak, és jobban ellenőrizhessük azokat, akik nem, akiket nem akarunk beléptetni. Ez persze sok pénzbe fog kerülni, Javaslatunkban rendszert javasoltunk, de nagyon sok kifogás érkezett, és Papa Nikolau úr arról kérdezett, hogy mi a helyzet a támogatásokkal. Próbáltunk ezeknek az ügynökségeknek segítséget nyújtani, de nem tudjuk, hogy az MFF vita miben végződik. Ezt ma még én nem tudom elmondani. Weber asszony és, és Guillaume asszony is kérdezett a szolidaritásról. Teljesen igazuk van, a szolidaritás ma nagyon-nagyon gyenge az Európai Unióban. Nem ez a legfontosabb kérdés. A sok tagállam leginkább más kérdések foglalkoztatják, az Európai Unió történetében ez a legnagyobb válság, amely nagyon sok embert érint, nagyon sok társadalmi kirekesztés történik a tagállamokban. Pop, populista idegengyűlölő pártok kaptak lábra, és ez komoly aggodalomra ad alkalmat. Ha egy kis pozitívabb véleményt akarnak, elmondhatom, hogy nagyon közel vagyunk a menedékjogi rendszer kialakításának megállapodásához, amely jobb védelmet nyújt majd az állampolgároknak, és amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok felelősséget váljanak azokért, akik védelmet kérnek a határaikon. Ott tartunk már, és nagyon értékes gyakorlat volt. Nagy mértékben köszönhető a parlamentnek, a bizottságnak, és nagyon aktív tagállamnak is. A szolidaritás kérdéseit ma nagyon nehéz elősegíteni. Egyrésztről nagy szolidaritást tapasztalunk Görögország irányában, nem csak gazdasági tekintetben, hanem ezen a területen is. Beszéltem Móderullal, Weber asszony, és tájékoztatta, tájékoztatott engem a látogatásáról. Minden tagállam többé-kevésbé segít Görögországnak szakértelemmel, pénzzel, személyzettel, technikai hozzáértéssel, együttműködnek az aténi szakemberekkel, minden ügynökség ott van, rengeteg nemzetközi szervezés, a menekültügyi szervezet, fantasztikus munkát végeztek, de még mindig nagyon sokat kell tenni. Ez az inform- ezt az információt kaptam, hogy az egyes menekültügyi központokat nem fogják egyelőre bezárni. A miniszter úrral tíz nap múlva találkozom, de történtek előrelépések a kormány egy új, átdolgozza az intézkedési tervét a bizottsággal együtt, egyértelmű, mérhető célokat határoznak meg, amelyet majd rendszeresen értékelünk. Ez mindig fent van a tanács napirendjén, hogy értékelje az előrelépés, hogyan a hiányát Görögországban, személyzetel segítjük el ennek a rendszernek a kiépítését, próbáljuk fejleszteni a humanitárius kör, körülményeket, ahol még mindig sok tennivaló van, és aztán ott van még az erőszak kérdése a bevándorlókkal szemben, amely nagyon-nagyon nagy aggodalomra ad okot. Ez egy szolidaritási tevékenység, és minél többet teljesít Görögország, annál több a szolidaritás irántuk. Önök már említették a görög hatóságok felvételi kapacitását, amely lassan növekszik, jobb a koordináció a különféle ügynökségek, minisztériumok között, hogy jobb horizontális rálátást kapjanak a helyzetre. Van rendelkezésre a Görögországnak pénz, a jövőbeni költségvetésben is benne van, de sok munka van, vár még Görögországban arra, hogy ezt mind elintézzék. A szolidaritás egyébként a kötelező áthelyezési rendszer tekintetében egy, egyáltalán nem lehet ezt elérni a tanácsban. Csak két tagállam támogatja Beszéltünk a múlt héten Luxemburgon az euróréma értékeléséről. Egy, egyrészt nagyon tanulságos volt. A bizottság azt kérte a tagállamoktól, hogy járuljanak hozzá a rendszer fejlesztésével. A máltai hatóságoktól is ezt kértük, eljárásokat kértünk tőlük. Van mit tanulni belőle, és szeretnénk javaslatot kidolgozni az önkéntes rendszerről, hiszen a kötelező rendszert senki sem támogatja. Az önkéntes rendszerben viszont ösztönzőket tudunk beépíteni, gazdasági ösztönzőket is a tagállamok számára, hogy bevonhassák az erőiket. Az elosztási rendszer, amit ön is említett, azt egyelőre senki nem támogatja a tanácsban. Reméljük csak, hogy a szolidaritás újra erőre kap a gazdasági válságot követően illetve annak fényében. Elnök úr, hadd nézem végig a jegyzeteimet. Guillaume asszony, egyetértek önnel. Egyetértek önnel a ö, stokholmi programot még nem zártuk le. Még másfél évünk van az európai választások előtt. A stokholmi programot egy olyan szellemben hoztuk létre, amikor még nem volt válság. De természetesen megvan a lehetőség sokkal több szolidaritásra, ami az integrációt illeti, erről is szólt. Nagyon sok mindent megtettünk már. Az Európai Unió Bizottságának nincs természetesen illetékessége bizonyos területeken, de például a helyi szinteken. Nagyon sok mindent tehetnek. Van egy kézikönyv, amely rendelkezésre áll, van egy internetes honlap, amely szintén megvalósult már. Egyetértek önnel, hogy a migránsok jogaival kapcsolatosan sokkal többet tehetnénk. Természetesen beszélni kellene erről, hogy mit lehetne tenni a jövőben, hogyan lehetne egyáltalán kezelni átfogó módon, inkluzív módon a migránsok jogait. Jelenleg, ahogy a kollégák is mondták, mindenképpen le kell zárni a menekült csomaggal kapcsolatos témát, sokkal több javaslatra lenne szükség, és egyfajta kártára lenne szükség a migránsok jogaival kapcsolatban. Matyő asszony, azt hiszem, hogy mindazt elmondtam, amit tudok a szeppol kapcsolatosan. Igen, a bizottság is eléggé frusztrált a Kanadával kapcsolatos témát illetően. Príbe úr az utóbbi ülésen már elmondta a véleményét, én osztom teljes mértékben ezt a véleményt. Reméljük, hogy a kanadaiakkal lesz egy újabb forduló, a tárgyalások fordulója, mert ez igen, nagyon frusztráló, és reméljük, hogy a helyzetet tisztázni tudjuk majd. Ami az adott visszatartást illeti, plenáris ülésen is volt erről szó nemrégiben, és azóta nincs fej, új fejlemény a tagállamok elküldik az információikat e, e témát illetően. Amikor a tagállamokkal tárgyalok, mindig elkötelezik magukat e, egy-kettőt kivéve az adatvisszatartás mellett. Ez nagyon furcsa dolog, ugyanis a tanács ülésen e, mindenki igenis nagyon ragaszkodik ez az irányelvhez, inkább ki akarják terjeszteni ami Hollandiát illeti, nem megfelelő a végrehajtás. Például a rendőrök ugye felhasználhatják az adatokat, és ez jogellenes. Látjuk azt, hogy különböző értelmezések születtek az adatvisszatartás irányelve kapcsolatosan. Kritikák születtek, éppen ezért fel, felül kell vizsgálni a helyzetet, és az irányelvnek joghéz a jog, jogi problémái vannak, itt joghézagok vannak. A jövő évben visszatérünk majd a különböző alternatívák kérdésére. Príve úr, Maszaboszi úr szintén ö, megvitatták már ezt a témát az APA adatokkal kapcsolatosan, ahogy a bevezetőmben is mondtam, ez egy sokkal bonyolultabb dolog, mint gondoltuk. Ugye itt az európai jogszabályok és a nemzeti jogszabályok sok esetben átfedik egymást, meg kell nézni, hogy mit is lehet tenni, hogyan lehet előre haladni ezen a területen, mert valamit kell tennünk. A kérdés az, hogy mit és hogyan. Kétoldalú, egyoldalú szinten, milyen szinten lehet ezt a helyzetet szabályozni. Tehát a jogi perspektívát kell megnézni. Az átláthatóság fontos, természetesen bátorítjuk az Európai Parlamentet, hogy éljen a szerepével, gyakorolja a monitoring és ellenőrző szerepét a SWIFT megállapodással kapcsolatosan, ami az átláthatóságot illeti nem ugyanilyen módon végrehajtható, mint más területeken. Itt egy specifikus módra van szükség a végrehajtás terén. Meg kell természetesen találni a megoldást az amerikai partnerekkel. Azt hiszem, elnök úr, hogy minden témára válaszoltam, minden kérdésre válaszoltam, amelyet a tagállamok képviselői tettek fel nem a tagállamok, hanem képviselő, nem a, a, a parlamenti képviselők, mondja az elnök. Elnézést kérek, mondja a biztos asszony. Igen, elnézést kérek. Nagyon hosszú volt a hetem, tehát a LIBE bizottság tagjai kérdéseire válaszoltam. Elnök, köszönöm szépen az erőfeszítéseit, a munkáját, minden témával foglalkozott, beválaszolt, értelmezte a helyzetet, és betartotta az időt is, a rendelkezésre álló időt, mert másfél órát szántunk e-, ennek a témának. Most megkérdezem, hogy van-e még a Libe Bizottságnak olyan tagja, aki és még tenne fel kérdése biztos asszonynak, hogyha nem, akkor szeretnénk köszönetet mondani Malmström biztos asszonynak. Köszönjük, hogy eljött, köszönjük, hogy rendelkezésre állt, hogy megosztotta velünk a, a részletes ütemtervet annak érdekében, hogy a Stockholmi programot tovább vigyük, Reding alelnök asszonyt fogadjuk december 18-án a bizottságban, és ővele is a Stockholmi programról lesz szó, valamint a félidős felülvizsgálatról az igazságügyi témát illetően. Köszönöm, biztos asszony! Biztos asszony, köszönöm szépen. Köszönöm a LIBE szakbizottság összes tagjának. Most pedig tovább megyek. Köszönöm.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 Szeretném bejelenteni, hogy elnézést kérek, figyelmet. Nincsen kalapácsom. Nincs kalapácsom, kérem. Figyeljenek rám. A következő napirendi pont Manservisi úr jelenlétét követeli meg a belügyi főigazgatóságról. Kis figyelmet kérek. erre 5 perces szünet után 5 perces szünet után kerül sor, mert Manservisi úr nem tud bejutni a parlamentbe a parlament előtt zajló blokkád miatt, amelynek keretében a a közös mezőgazdasági politika ellen tiltakoznak odakint a gazdák. Tehát 5 perc múlva folytatjuk. mindig Good afternoon. Jó napot! Maszervisi úr! Nagy öröm számunkra, hogy visszatért a szakbizottságba. Éppen most beszélgettünk Malmström biztos asszonyjal, és most áttérünk a következő napi rendi pontra, amely egy olyan kérdés, ami nagyon közel áll az ön szívéhez, és a mégpedig egy értékelő mechanizmus létrehozása a Schengeni vívványok alkalmazására. jó úr az előadónk, és az ötödik pont jutottunk el, hogy közös szabályokat teremtsünk a belső, szabály, belső határok ideiglenes, e, visszállításnak e, e, ideiglenes foganatosítására. Az a két dosszié, amely egymásba kapcsolódik, a Schengen irányítási csomagról vonatkozik, ahogy önök is tudják, és ezt alaposan meg fogjuk vitatni azután, hogy a június, június az idei belügyi és igazságügyi tanács erről vitatkozott, és a 70-es cikkben lefektette. Ezért és ezért intézményi konfliktus támad köztünk a parlament és a, a Libe Bizottságon belül. Az elnökök konferenciája arra utasított minket, hogy kezdeményezünk tárgyalást a ciprusi elnökséggel arról, hogy miként lehet közös nevezőre jutni. Előadóink Weber asszony és Koelyó úr többek között szám, szám, többször is találkozott a bizottsággal, az elnökséggel, az árnyék előadókról. Halljuk, hogy mi a jelenlegi helyzet. Azt javaslom, hogy először is hallgassuk meg az előadót, majd Manszervisi urat a bizottság részéről, és végül a ciprus elnökséget. Koeljó úr, öné az első szó. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan is mondta, számos alkalommal találkoztunk, hogy a közös nevezőre jussunk, és az alapelvekben egyet is értünk. Egyetértünk abban, hogy a Schengen európai megoldás, de tisztelnünk kell a nemzeti függetlenségeket. Nagyon sok hatalom koncentrálódik a hiszen a határele, határellenőrzés nemzeti kompetencia. Gyakorlatban, amikor a Schengeni határokról beszélünk, a közös határokat is értjük az alatt. Egyetértésre jutottunk egy európai mechanizmusra lenne szükség, amelyben az e- Európai Bizottság vezeti az értékelési folyamatot, e, de bevonja a tagállamokat is. Ez azt jelenti, hogy a szakértői csoportokat az Európai Bizottság vezeti, de a tagállamok delegálják a szakértőket azért, hogy a kölcsönös bizalmat erősítsük, ez az előfeltétele annak, hogy jó Schengeni irányítást tudjunk elérni. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság és a Parlament egyetért abban, hogy megfelelő információt kell nyújtani a, tanács, a parlamentnek. A tanácstól e, néha azt látjuk, hogy nem ugyanaz a megszövegezés, mint amit a parlament kér, de ezzel nem lesznek gondjaink. A ciprusi elnökség többször elmondta nekünk, hogy felkészültek arra, hogy elfogadják az információs jogát a parlamentnek, akkor, hogyha mi elfogadjuk azt, hogy az információ egyes részeit minősített szabályok alá esnek, Eh, és külön szabályok eh, eh, irányítják az információhoz való hozzáférést. A legnagyobb probléma jogi természetű volt, amikor a tanács úgy döntött, hogy megváltoztatja a 77-es cikket a 70-es cikkre. Számos vita után, hosszas viták után, valamint a jogi szolgálatunk javaslata után elfogadjuk azt az elképzelést, hogy legyen egy áthidaló záradék, legyen egy záradék az e, Schengeni határszabályzatban, amely kapcsolatot teremt a Schengeni értékelő mechanizmushoz azért, hogy elejét vegyük a változtatásoknak a Schengeni értékelési mechanizmusban, anélkül, hogy a Schengeni határ, határegyezményt megváltoztatnánk együttdöntési eljárásban. Ez a jogi megoldás most elemzi a bizottság és a tanács is. Nekem tetszik az elképzelés, de Renáta Weber majd kiigazít, ha tévedek. Az legutóbbi három oldalú egyeztetésen az a benyomásom támad, hogy hamarosan elérjük a közös nevezőt, de amikor a átidaló záradékról beszélünk, akkor a, a megszövegezés erejéről van szó, és annak a pontos módjáról, hogy miként írjuk meg ezt az átidaló záradékot, ennek nagyon fontos szerepe lesz abban, hogy az aggodalmainkat tiszteletben tartsák. Végül megvitattuk Malmström asszonynal néhány perc előtt ezt, ezt a kérdést, az ajánlások kérdését. Amikor ez a folyamat elkezdődött, a tanács azt kérte a bizottságot, arra kérte a bizottságot, hogy tegyen javaslatot a Schengen irányítás megváltoztására, hogy a biztonságot fokozzák, és hogy e, az előre látható záradékot e, bevehessék az a határellenőrzésbe. Az Európai Parlament e, azt mondta, hogy nem akarjuk a szabad mozgást korlátozni, de el tudjuk fogadni egy olyan záradék bevonását, amelynek következtében létrejön ez az értekelési mechanizmus. Utolsó pillanatban a tanács egy ötletet terjesztett be, hogy ne hozzunk döntést a határellenőrzés visszaállításáról, hanem csak ajánlásokat tegyünk. Hogyha azt veszük észre, hogy jelentős problémák vannak a határellenőrzésben az egyes tagállamokban, még akkor is, hogyha a Schengen területbe belül, belsébe tartoznak, eh, akkor eh, ne bízunk abban a tagá, eh, ellenőrzésben, amely tagállam folytat, ne, ne hozzunk döntést, de csak ajánlásokat tegyünk. Ez minden tagállamra vonatkozhat, ezt nekik, ők, nekik el kell fogadniuk. Ez azt jelenti, hogy elkerülhetünk problémákat más országokkal. Saját országomat hoznám fel például, tegyük fel, hogy Portugáliával adódik probléma, akkor Portugália nem tudja megoldani a problémát rövid időn belül. Ha a tagállamok felismerik, hogy súlyos problémák vannak Portugáliában, és úgy döntenek, hogy be, újra bevezetik a határellenőrzést, hogyha nem döntés hozunk, hanem csak ajánlásokat kapunk, mi történhet? Az történhet, hogy egyes tagállamok majd elfogadják az ajánlásokat, mások pedig nem fogadják el. Hogyha a Schengeni terület biztonságáról beszélünk, akkor a hatékonyságot tesszük tönkre a rendszerben, mert hogyha csak néhány tagállam fogadja el az ajánlásokat, és a többi nem, akkor mindenki, aki belép a tagállam területére, annak, annak számára nyitva lesz még a határ. Ezek a font, legfontosabb kérdések. Reméljük, hogy írásos formában a ciprusi elnökség a három oldalú tárgyalások után leírja, hogy mi a pontos megszövegezése a javaslatnak, amit elfogadnak a parlamenttől, és mik azok, amiket nem fogadnak el, hogy konkrét értékelés születhessen. Az alapvető problémák azok, amelyeket most itt felsoroltam. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most Weber asszony, jönni a szó. Nagyon köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy eljött körünkbe. A, a tájékoztatandó bennünket. Nem ismétlem meg, ami már elhangzott Coelho szájából. Pusztán azt hangsúlyoznám, egy dolgot. Újra és újra, ha kell, elmondom majd. Amikor az egész ügy elkezdődött, az alapgondolat az volt, hogy javítsuk a már működő mechanizmusokat. E cél hiányában nem állt volna a bizottság elő új javaslattal. Persze a parlament számára fontos volt, hogy egy ilyen nagy vívmány, mint a Schengeni térség, egy közösségi módszertan révén kerüljön megvalósításra, hiszen mindannyiunké nem a tagállamok vívmánya ez, hanem a közösség egészé. A persze az is igaz, hogy olykor nehéz megindokolni a rendszerbeli változást, ha az értékelés szerint jól működik a rendszer. Ez volt egyébként a bizottság értékelésének lényege. Nem, hogy nem indult szabásértési eljárás, hanem az értékelés általában helyi magónak mutatta a rendszer működését. Ezért érzem én, értem, hogy a tagállamok miért ellenkeznek. Azt mondják, nincs szükség ilyen drámai változásra egy olyan rendszerben, ami rendben, rendben működött. De ez mondjuk a tanács álláspontja, a parlamenté meg az, hogy a bizottság javaslatát végre kell hajtani, és szerintem joggal mondhatjuk, hogy informális, nem hivatalos találkozók duszatjait szerveztük, meg nem hivatalos három oldalon megbeszéléseket tartottunk, minden betűt, minden, minden bekezdés, minden pontot, veszőt megtárgyaltunk, és most látjuk, hogy voltak épp olyan helyzettel kell szembenézzünk, mely alapján azt kell gondoljuk, hogy az elmúlt több hónap munkája többé-kevésbé haszontalan volt, értelmetlen volt, mert az a tény látható, hogy nem azzal javul a rendszer, hogy jobban tájékoztatják az Európai Parlamentet, amit egyébként üdvözlünk, hanem azzal, ha olyan döntések születnek, amelyek kiigazítják a működési hiába hibákat. Amikor gond van, akkor kell dönteni, ez javítja a rendszer működését. És jelen pillanatban legalábbis amennyire én tájékozottam, két álláspont állt távol egymástól. Mi döntést akarunk, a tanács meg azt mondja, nem, arról, nem, ar, nem döntése van itt szükség, sem a tanács, sem a bizottság részéről, még a tanács által adó döntést is elfogadhattuk volna, amely a közösségi módszertant alkalmazta volna, azaz a bizottság hatáskörét érvényesítette volna, ám ahogy a legutóbbi három oda megbeszélésen elhangzott, nem is döntésről, hanem ajánlásról van csak szó, és nem a felelős tagállamok, hanem a többi tagállam részéről lenne ez. Persze Manservisi úr ajánlatait szívesen meghallgatom ma. Nem akarom azonnal azt mondani, hogy hogy hajlíthatatlanak vagyunk, ám azért két dolgot le kell szögezzünk ma. Egyrészt a két jelentést csomagként kell vizsgálni és kezelni, abban az értelemben, hogy az egyikben folyó tárgyalás a másik van is eredményt kell hozzon valamiképpen. Másodszorban az is joggal mondható, hogy mi készen állunk arra, hogy tovább folytassuk a vitát, az eszmecserét, és megállapodásra jussunk. Addig állunk hitva, amíg az a benyomásunk, hogy az, amit megszavazunk, tényleges módon javítja a jelenlegi helyzetet és rendszert. Mert ha nem, akkor felmerül a kérdés, érdemes az egészet végigcsinálni. Köszönöm. Halljuk meg már Szerviszi úr gondolatait, meg a Ciprus elnökségét, mielőtt a további képviselők kapják meg a szót. Már Szerviszi úr. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a lehetőséget. De én általában hallgatók, hogy a különböző álláspontokat összegyűjtsem, és egy kompromisszumot alakítsak ki e nagyon kényes dosszié terén. Ugye mi is a helyzet ma, mi fog történni holnap, hogyha ebben az irányban járunk el. A múlt évre vonatkoztatólag lényegében múlt év óta ugyanaz a helyzet, mint ma is vannak problémák, külső problémák is, és a tagállamok részéről is a végrehajtás terén, a Schengeni térségben egy értékelési folyamat előtt vagyunk. A tanács már elfogadott egy értékelést nem tárgyalt se az érintett felekkel, se a tanár, se a bizottsággal, se a parlamenttel. Most meg kell nézni, hogy milyen típusú elemzéseink vannak, hogy rámutassunk a lehetséges problémákra. Aztán ott a válság, a külső mm, válság, számos oka van, és nincs közös mechanizmusunk. Láttuk, mi is láttuk, önök is látták, hogy mi is történt a múlt évben. Természetesen elmondható, hogy az Európai Unió a leg, nem a legszebb képét mutatta. A múlt évben kollektív problémák merültek fel, közös, egy közös jóval, úgymond, ami a Schengeni térség, és azt látjuk, hogy a nemzeti politika, és ez egy tény, máshogy jár el, olyan döntések születnek a különböző tagállamokban, amelyek egyben el is ítélik az adott helyzetet. Látjuk tehát, hogy fragmentált a helyzet, a Schengeni térség, mint térség, és nem hatékony a munka. Minden tagállamban természetesen mindenki a saját Schengeni részével foglalkozik, ami fontos ebben a vitában, az az, hogy itt egy eszközről van szó, egy olyan eszközről, amelyel hatékonyan megvédhetjük a Schengeni térséget. És az polgárok sokkal jobban tudják, mint én, hogy fontos egy közös mechanizmus által védelmet biztosítani számukra a teljes Schengeni térségen belül ezzel a ez volt a helyzet a múlt évben, és jelenleg is ez a helyzet. Na most, hogy ha valami hasonló történik, megint csak ugyanebben a helyzetben találjuk magunkat. Tehát ez azt jelenteni, hogy a, a kormányközi együttműködés, a nemzeti szintű eljárások helyett egy közös, közösségi rendszert kell kialakítanunk. Hogy röviden szólva, a tanácson belül egy döntés született a két eszközt illetően, a Schengeni értékeléssel kapcsolatosan, és a tanács és kialakította az álláspontját a határellenőrzéssel kapcsolatosan. A, tehát itt a, ö, valami hibrid ö, mechanizmust próbálnak létrehozni a külső határok ellenőrzése és a belső határok ellenőrzése terén. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos előrelépés született, mert ami a tanács által hozott döntés tartalmát illeti, elfogadja azt a tanács, hogy itt egy olyan problémáról van szó, amely esetében az Európai Unió közös mechanizmusára van szükség. A mechanizmussal kapcsolatosan mm, hoztunk már döntést, és ez egy jelentős előrelépés. Hogyha közösség a problémák, közös megoldásokra van szükség. A júniusi döntés után a intézmények elismerték a ciprusi elnökség nagyon jó munkáját ezen a területen, mert ugye voltak a parlament részéről, a bizottság részéről is kritikai észrevételek, mert az egyensúly nem volt biztosítva. Most pedig ugye Coelho úr és Weber asszony leírták, hogy mi is a helyzet. Azt hiszem, hogy elmondható, hogy értékeltük, elmondtuk azt, hogy az értékelés a bizottság fogja elvégezni. Ez egy tény, ezzel most mindenki egyetért. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, nem csak azért, mert itt a bizottságról van szó, hanem mert egy politikailag felelős, független intézményről van szó. Ami a szakértőket illeti, természetesen a bizottság vezeti ezt a munkát, de szak, szakértői csoporttal működik együtt. A tagállamok szakértői vesznek részt ebben a csapat munkában. Van tehát egy általános elfogadás ezen a területen, elmondható, tehát, hogy most egy irányban haladunk. Na most, ugye tudjuk, hogy mik a tények, hogyan járjunk el, mit tegyünk. Az elkövetkezendőkben egyesek azt mondják, hogy ajánlásokra van szükség, aztán mások a tanács általi javaslatokat várják. Ha ugye most arról beszélünk, hogy mi a, mik a célkitűzések, hogyan lehet eljárni, akkor fontos a döntéseket meghozni. Konkrétan a tényeket ismerjük, ha tudjuk azt, hogy egy politikailag független intézmény foglalkozik ezzel a témával, a javaslatok megszületnek. Persze nagyon nehéz ugye az ellen szólni, hogy ne, hogy tegyünk meg valamit, vagy megtegyünk valamit. Weber asszony is beszélt a bizottság döntésének szükségességéről, tehát meg vagyunk győződve arról, hogy ebbe az irányba kell haladnunk, de egy olyan kontextusban, amikor tudjuk, hogy mik a tények, és az, hogy hogyan kell eljárni, akkor ö, az ajánlásokkal is foglalkozni kell, a tagállamok részéről benyújtott ajánlásokkal. Meg vagyok arról győződve, hogy az a javaslat, hogy döntést hozzanak, a jobb javaslat. Ami a Schengeni határ kódexet illeti, Koelyó ura úr és Weber asszony is elmondták a véleményüket. Most két dologra szeretnék itt reflektálni. Az egyik az, hogy ugye az egyik mechanizmus, hogy döntést hozzunk, és a teljes Schengeni térségre kiderjesztjük a határellenőrzést. Itt kollektív döntésre van szükség egyedi döntések csak bizonyos térségek védelmére vonatkozhatnak. Hogyha a teljes engeni térség esetében egy probléma merül fel, akkor egy olyan megoldásra van szükség, amely a teljes térséget lefedi. Hogyha egy ajánlásról van szó, hogy egy kérelemről, amely kötelező, érvényű, a helyzet megint csak az lesz, mint korábban, nem lesz nagy a különbség, hogyha a helyzet hasonló egy múltbeli helyzethez, akkor nagyon nehéz lesz nem úgy eljárni, ahogy azt ö, javasolták. Coelho úr, Weber asszony nagyon jól tudják ezt, hogyha sikerül egy döntést meghozni egy ajánlás alapján, akkor annak kötelező érvényűnek kell lennie, és a az intézményi mechanizmus lehetővé teszi azt, hogy a döntést meghozzák. Nem olyan helyzetben vagyunk, amikor vagy döntést hozunk, vagy pedig egy, egy űr keletkezik. A tagállamoknak fontos az, hogy egy olyan mechanizmus működtessenek, amelyek, amely hatékony. Coelho úr elmondta, Weber asszony elmondta, hogy egy jogilag kötelező, érvényű mechanizmusra van szükség. Természetesen még mindig dolgozni kell ezen. Nem végleges a jelenlegi helyzet, de ez az az irány, amelyben továbbra is el kell el kell járnunk. Ami pedig az áthidaló záradékot illeti, kombinálni lehet a különböző megoldásokat, a jogi lehetőségekkel a tanács a 70-es cikk értelmében hozta meg a döntését, és elismerte mindazt, amiről én már az előbb itt beszéltem. Hogyha a tanács és a bizottság, ugye a bizottságnak be kell számolnia a parlament felé, tehát hogyha ezek az intézmények az értékelés során azt találják, hogy a, ugye itt ennyi döntési eljárás során az átidaló mechanizmus meghatározza az, hogy hogyan is kell eljárni, hogy milyen ö, eszközt lehet biztosítani a Schengeni határkódex esetében. Persze itt kompromisszumot kell kialakítani a különböző aspektusok között. Ez az áthidaló záradék jól kell, hogy működjön, és figyelembe kell vennünk a különböző jogi elemeket, alkotó elemeket. A mi szempontunkból készek vagyunk ezen az úton tovább haladni, tovább dolgozni, politikai, jogi szempontból az egy, együttdöntési eljárás értelmében tehát szeretnénk megvalósítani a Schengeni határkódexet. Biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk a megoldást, a politikai értékelés ezt lehetővé teszi, és az intézményközi tárgyalások szintén lehetővé teszik, hogy egy végleges megállapodás születhessen, ahogy Weber asszony is elmondta, radikális javításra van szükség a kompromisszum kialakításához, hogyha összehasonlítom a múlt évet a jelenlegi helyzettel, azért azt látjuk, hogy elég jelentős volt az előrelépés. Tovább folytatjuk ezt a munkát. Köszönöm próbálj meg, amit lehet. Erőnk szerint tartva a menetrendet, hogy nem maradjunk le. Ám lássuk, mit mond az elnökség. Ciprusi elnökség, Konstantinidis úr parancsoljon. Nagyon köszönöm. Mindenkinek kellemes délutánt, jó napot! Az elnökség nevében, meg a tanács nevében is szeretném megköszönni a munkát, és különösen a két jelentéstevőnek köszönöm, hogy a Schengeni kormányzás ügyében oly fontos javaslatokat tettek az asztalra. Koelj úr, Weber asszony, köszönet önöknek, meg köszönet azon készségükért is, amelyet jeleztek, és amely a kompromisszum irányába visz majd előre bennünket reményeink szerint. És köszönöm Mászovici úrnak a, azt, amit mondott, azt, hogy ö, értékelte a, az elnökség erőfeszítéseit, amely a két javaslatot is igyekszik beépíteni a végső megoldásba. Persze vannak olyan pontok, amelyben nem enged sem a parlament, sem a tanács. Mindenkinek megvannak a maga úgymond vörös vonalai. Ö, az is belátható, hogy azért előrelépések történtek és a elnökség, elnökségem ö, optimista, mert hogy a három szervezet, a három intézmény közötti pozitív együttműködés szellem érvényesült, és érvényesülni is fog reményeik szerint, és ez lehetővé teszi, hogy még a ciprusi elnökség lejárt előtt dűlőre jussanak a felek. Holnap lesz a tanács körében eszmecsere, amely ö, arra is szolgál, hogy az esetleges megoldásokat értékelje a tanács, illetve a tárgyalások eredményeit kiérleljék. A jelentéstevőkkel is folyt megbeszélés. A, az a fő cél, tehát hogy a tárgyalás tovább folyjon, és a lehetőleg hamarabb lezáruljanak a mi itt váló kérdések. A, talán a jövő hét elejére sikerül áttörést hozni. Még egyszer köszönöm a két jelentős munkáját, meg az Európai Bizottság munkáját is, mert ők is nagyban segítették a felek közeledését és a kompromisszum ö, kiépítését. A ciprusi elnökség épp oly intenzíven folytatja a munkát ez ügyben, mint korábban tette, és a cél az, mint mondtam, hogy a megoldás mielőbb kialakuljon. Köszönöm. No, van, vita, van vita időnk, Ensiu úr először. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is elmondanám, hogy kollégáim Carlo és Renata nagyon precízen mutatták be a helyzetet. Részemről a következőket szeretném kiemelni. Az Európai Parlament nagyon sok engedményt tett, mielőtt a kompromisszum megszületett volna. Ugyanis azt szerettük volna, hogy a kompromisszum egyfajta ö, plusz értéket jelentsen uniós szinten. Minden ülésen részt vettem, de a tanács részéről nem láttam azt, hogy a tanács szeretné ezt az előrelépést. Azonban a Schengeni térség irányításával kapcsolatosan minden politikai frakció egyetértett, és egy közös hangon léptünk fel. Mi szeretnénk tárgyalni, azonban van egyfajta vonal, amelyen egész egyszerűen nem tudunk áttörni. A, a bizottság szerepe nagyon ö, egyedi ebben a témában, ami a szankciókat illeti pedig azon tagállamok esetében, amelyek nem tartják tiszteletben a határkódexet és a határokon való ellenőrzés visszaállítása csak egy olyan megoldás lehet, amelyet a legutolsó esetben lehet alkalmazni. Mindenképpen kielégítő megoldást kell találnunk az áthidaló záradékkal kapcsolatosan is. Az a véleményem, hogy minimum követelményekről van szó, és azt hiszem, hogy nem szabad a parlamentnek engedni, és reméljük, hogy a tanács elfogadja ezeket a javaslatokat. Köszönöm, elnök úr! Magam is Szeretném megköszönni Kajle úrnak és Weber asszonynak a következetes munkát és a mai felszólalásukat, valamint Encs úrnak is szeretném elismerni, hogy vannak előrelépések. Nem értek egyet Monszervisi úrral abban, hogy jelentős lépés történt. Szerintem csak nagyon-nagyon kicsi lépés történt, és mi, a zöldek, sokkal inkább a bizottság álláspontja támogatjuk arról, ami a határellenőrzések újraállítását illeti. De amit a tanács javasolt, a legutóbbi három oldalú egyeztetés során, abban semmi előrelépés nem történt. Ezért Weber asszony teljesen jogosan tette fel a kérdést, hogy vajon meg, visszafordult az egész játék. Miért akarjuk fejleszteni a meglévő helyzetet? Hát fejleszteni akarjuk, vagy nem? Ezért a, különféle, a ciprusi elnökségnek mindenféle sikert kívánunk, de jelenleg nem igazán tudjuk, hogy mi, mi fog ezek után történni. Thank you, Frau Ernst. Köszönjük Ernst asszonynak. Mittlerweile verfolgen die beiden. A két jelentés egy már-már államvilágot vázol fel, az államban pedig abszurd dolgokra is gondolunk. Emlékszünk, emlékezünk arra, hogy a frakciónk azt mondotta eleinte, hogy nem sok értelmét látjuk az egész dolognak, bár a, a szabályozás alapvetően helytálló és jó, most, most meg egyfajta állóháború folyik a tanács és parlament között, hogy valahol a vonalak között van a bizottság, és ahogy ezt meg tudjuk ítélni a helyzetet, vissza kell mennünk az eredeti kérdésekre. Mit akartunk annak idején? Mi volt a cél? Most abban állapodtunk meg annak idején, hogy mindezen kérdések közösségi hatáskörben kell maradjanak a határ ellenőrzés kérdése is, és nem lehet önkényesen ellá, elállni ettől, ahogy Dánia tette annak idején, nem olyan régen. Ha ezt a célt kövessük, az volt a, a konszenzus alapja a parlamentben, és a bizottságban is. De Persze lehet a dolgot hűrni, csavarni, de e, ezt nem lehet egy cikken túljutni, meg egy cikkeken túljutni, ha nem látjuk az alapvető célt és akaratot, amely létrehozta mindezt. Igazából nem jött ki e tárgyalásból semmi értékelhető eredmény. Az egyetlen pont, amit még mindenképpen akarok mondani, az az, hogy én a, de, a német cseh határon lakom, rendszeresen megvizsgálják a teherautókat, amelyek Csehországból érkeznek. Egyszerűen ez megtörténik. Lengyelországból hasonlóképpen a lengyel-német határon ugyanez történik. És ugye a 70-es szikkel egyszerűen nem tudunk mit kezdeni. Senki sem tud semmit mondani ezzel kapcsolatban. És e, ezen aspektusét vizsgál a kérdésnek. A tanács javaslata, nem vezük az kompromisszumnak vagy sem, abból nehezen látjuk, hogyan lehetne tovább lépni a mostani gyakorlattól. Akármilyen ajánlások születnek is meg. Köszönöm, elég nagy csúszásban vagyunk, mondja az elnök. Délután ötkor kellett volna megbeszélnünk a következő napi pontot, most már van, és még mindig ennél a pontnál tartunk. Szerintem észszerű volna visszaadni a szót a jelentéstevőnek, hogy zárja a vitát, nem kell nagyon hosszan <laughs> beszéljen, de megadom a szót, hogy röviden reflektáljon a felvetésekre, amennyiben kíván. Köszönöm elnök úr, mindent elmondtam bevezetőmben, amit akartam. Csak egy megjegyzést fűznék hozzá. Ami az új eszközben lévő rendelkezéseket illeti, az lehetőséget teremt a csapatoknak, hogy elmenjenek a belső határokra és megnézzék, hogy vannak-e illegális belső határellenőrzések. És ez azt jelenti, hogy a szövegnek ebben a részében véleményem szerint tovább megyünk, mint a jelenlegi helyzet. Ha meg akarjuk nézni, hogy mi a hozzáadott értéke az új rendelkezéseknek. A bizottság eh, vezesse a csapatot, adjon információt a parlamentnek, és te, teremtsen lehetőséget arra, hogy ellenőrizzék eh, az illegáliseket a belső határokon, akkor egyértelműen jó fejleményekről számolhatunk be. Nem akarom szönyeg alá söpörni azokat a problémákat, amelyeket már említettünk, de amikor a problémákról beszélünk, akkor el kell mondanunk azt is, hogy jó alkalmat teremt ez arra, hogy kompromisszumot teremtsünk. Elnök úr, szeretném tájékoztatni arról, hogy a ciprusi elnökséggel való tárgyalás után egyetértettünk abban, hogy kedden újabb háromoldalú tárgyalás zajlik majd a benyújtott szövegről, és azt gondoljuk, hogy minden értékelésnek az, arra kell alapulni, ami az írásos formában be, megkaptunk. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm Manservisi úrnak is, hogy ellátogatott hozzánk. Ha nem akarna bármit hozzáfűzni, nagyon elcsúsztunk az idővel, de hogyha szeretne, csak azt szeretném hozzátenni, hogy amit Koelyó úr mondott, hogy nem csak ez, hanem az a tény is, hogy valaki konkrét javaslatot tesz be a tennivalókról, nyújt be a tennivalókról, ezt a rendes eljárás keretében nyújtja be, az több, további konkrét adatokat adhat hozzá. De hát ez csak azért fűzném hozzá, hogy nagyon kényes a helyzet. Köszönöm, van szervisz úr, mondja az elnök. A következő ülésen majd erről még többet hallhatunk a menekült, menek, menedékjogi csomagról. Most következik a hatos hatos napirendi pont, amire kés, késlekedés nélkül rátérünk. A hatos és hetes napirendi pontot egyszerre fogjuk tárgyalni. Aki a teremben marad, annak elmondom, hogy most a hatos és hetes napi rendi pontot egyszerre fogjuk tárgyalni. Az Európai Menekültügyi Alap, Európai Visszatérési és integrációs alapok társfinanszírozásának növelése. Kérem, hogy aki elhagyja a tervet, azt tegye ezt csöndben. Csendet kérek tehát, mondja az elnök. És a hetes pont, amely a külső határok alatt társfinanszírozási arányának növeléséről szól egyes tagállamokban, amelyek súlyos nehézségekkel küzdenek, vagy súlyos nehézségekkel fenyegetett helyzetben vannak. Mindkét dossziénak előadója Nils Torvald úr, Torvald úr, az Aldi részéről. Tőle halljuk tehát mondavélemet, és ezt megkérdezzük a bizottságot és a tanácsot, hogy akarnak-e hozzászólni, de kérem fogják rövidre, mert valahogy be kell hoznunk ezt a csúszást, amelyet az előző napirendi ponttal halmoztunk fel. Torvazó, köszönöm elnök úr! Remélem volt idejük elolvasni jelentéstervezetemet, legalábbis azoknak, akik még itt vannak. Nyilván tudják, hogy azt javaslom, hogy fogadjuk el a javaslatokat számosok miatt, először is azért, mert mindannyian ismerjük a tényt, hogy a gazdasági válság számos tagállam közfinanszírozását jelentősen befolyásolja, visszafogta azt is, hogy ők mennyire tudnak hozzájárulni az alapokhoz, ehhez a négy alapok, alaphoz, a szolidaritás program keretén belül. A migrációs áramlatok kezelése nagyon fontos az Európai Unióban, és hogyha egy tagállam nem tudja megfelelően kezelni a bevándorlók áramlatát, az nem csak az illető országot érinti, hanem a számos egyéb tagállamot is. Ezért minden tagállam érdeke, hogy az elkötelezettségeket ne e, az elkötelezettségek gazdasági helyzet miatt ne szenvedjenek csorbát. Görögország maga is látta, hogy számos projekt zajlik, amely, amelyet a társfinanszírozási arány növelése nélkül nem lehet végrehajtani. Ez a fogolytáborok állapotának fejlesztésére is vonatkozik. Nagyon fontos, hogy a tagállamok jelentős, amelyek jelentős gazdasági kihívással küzdenek, továbbra is tudják, tudják a bevándorló áradatokat kezelni. A jelentős gazdasági nehézségek miatt egyes tagállamoknak olyan társfinanszírozási követelményei vannak, hogy amelyet nem lehet már teljesíteni, a projekt jelentős hatással van arra, hogy fokozzuk a társfinanszírozási arányt. Támogatom a bizottsági javaslatát, hogy ezt tegyük lehetővé olyan tagállamoknak, amelyek pénzügyi segítséget kértek. Egyelőre ez hat országot érint, Görögországot, Írországot, Portugált, Magyarországot, Letországot, akik ismerik a javaslatot, azok tudják, hogy a javaslatnak az a célja, hogy fokozza az e- uniós társfinanszírozási arányt 20%-kal eh, ezen tagállamok számára. Ez a társfinanszírozási arányt 70%-ra eh, emelni eh, egyes prioritások tekintetében, amelyet a kohéziós alapok lefednek, és a fokozott arány 95%-ra rúgna legfeljebb. Ja, ajánlásomnak ez a második oka, hogy a társfinanszírozást azért kell ezekben a tagállamokban növelni, mert eh, eh, ezen országok pénzügyi stabilitása eh, veszélyezteti az ő részvételüket. Az éves alapkihelyezés ezért nem változik, a nemzeti társfinanszírozást csökkentik viszont ezért ez nem lesz gazdasági hatása más tagállamokra. A harmadik oka annak, hogy én támogattam ezt a javaslatot, e- az, ahogy ez egyéb e, EU alapokat érint. A társfinanszírozási követelményeket már jóvá hagyták a strukturális, kohéziós, a halászati és mezőgazdasági alapok tekintetében ezért van oka annak, hogy hasonló változtatásokat eszközöljünk a bevándorlási alapokban. Fontos tudni, hogy a javaslat növeli a társfinanszírozási alapot, és ez csak átmenetileg lesz így, és ez nem érinti a 2013-2020-as program periódus. Végül hangsúlyozni szeretném annak a jelentőségét, hogy hatásosan kell ellenőrizni és értekelni a források felhasználását, E, sajnálatos, hogy egyes tagállamok nem megfelelően használják fel az alapokat. E, ellenőrzési rendszerükben, e, amelyet megfelelő ellenőrzés, és, és ezt nem lehet alábecsülni. A félidős értékelés lesz fontos, valamint a folyamatos megfigyelés. Végül az a javaslatom hogy a szakbizottság részére, hogy fogadják ezt a javaslatot módosítás nélkül. Aláhúznám, hogy ez nem azt jelenti, hogy hogy csak lepecsételjük ezt a javaslatot. Az a véleményem, hogy ezen jelen körülmények között a javaslatot szám elfogadása nagyon fontos a jelenlegi időkeretben. Nagy szükség van arra, hogy ezek a változ, változ, változtatások elérjük az ő hatásukat azon tagállamok számára, amelyek jelentős nehézségeket élnek meg az alapok létrehozása után gyors döntésekre van szükség ezekben a javaslatokban. Remélem, hogy a többi frakció egyetért velem, és szívesen válaszolok, bármi, válaszolok bármiféle kérdésükre. Köszönöm szépen. Ez 5 perc volt. Halljuk, hogy mi mondani valója a bizottságnak. Először is a bizottság kap szót. Pán úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság nevében köszönetet mondok a jelentéstevőnek a jelentésért, amely teljes mértékben támogatja a bizottság javaslatát, módosítás nélkül gratulálhatunk jelentésért. Semmiféle kiegészítő kommentárt nem szeretnék az elhangzottakhoz fűzni. And the, the uh, Cyprus presidency. Cyprus elnökség következik. Exactly. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. I'll be very brief myself. Köszönöm, elnök úr, én is nagyon rövid leszek. Uh, hozzászólásomat az előző november 5-ére alapozom. Uh, örömmel tájékoztatjuk önöket arról, hogy uh, mandátumot kapunk arra, hogy megkezdjük a parlamenttel a december közepén a három oldalú egyeztetéseket. Szeretnénk megköszönni a parlamentnek és különösen a Libe szakbizottságnak az együttműködést és ezt a gyümölcs segítséget ebben az dosszióban, és örömmel várjuk az együttműködést, hogy elérjük az, egyet, az megállapodást. Köszönöm szépen. Thank you. Now let's see if there's some floor for discussion with the members. Mr. Papa Nicolau. Papa Nicolau kért szót. Thank you, Mr. Chairman. I really want to thank our rapporteur for... Szeretném megköszönni az előadónak a bevezetőt, és hozzáállását is a jelenlegi alapok jelenlegi módosítása kiegészíti, segít a válságban. Európa válasza ez azon országok számára, amelyek nagy szükséget szenvednek. Nagyon fontos, hogy hatékony eszközökkel segítsük ezeket az országokat, amelyek közös európai problémákkal veszik fel a harcot. A jelentős vás, a válság jelentős problémái között. Ez sokkal fontosabb számukra, mint bármi más. Ezért fontos, hogy koherenciát teremtsünk más európai alapokkal, hogy ezek a módosítások meg is valósuljanak, a strukturális, a kohéziós alapokban és az előadó felsorolta a többit. Ezért a, ezek az ügyek nagyon fontosak tagállamok számára, hogy azok jól felhasználhassák ezeket az alapokat, és hogy felhasználhassák. Mamström asszony az imént azt mondta, hogy léteznek források ezeknek a területekre, de a kapacitás nem mindig elég a tagállamok részéről, hogy ezeket felhasználják. Ezért örülök az előadó üzenetének. A néppárt árnyék előadójaként követem majd a munkáját, és nem fogok módosítást benyújtani. Remélem, hogy nem is, hogy más kollégák sem nyújtanak be módosítást. Én ezt majd át, átadom nekik ezt az üzenetet, ahogy már meg is tettem korábban, a legtöbbekjükkel. Nagyon fontos, hogy is lekedjünk a tárgyalásokkal, ne, ö, ha nincs rájuk szükség, hogy minél hamarabb elfogadhassuk a javaslatot. Hadd köszönjem meg a bizottságnak és a tanácsnak is az álláspontját, és azoknak, akik eh, kétségüket fejezték ki eh, az ilyen rendelkezéseket illetően rendkívüli körülmények között. Minden alkalommal, amikor eh, európai hozzájárulást növelünk, az nem jelenti azt, hogy nincsen megfelelő monitoring értékelő rendszer a források felhasználásáról. Nagyon nagy az igény, különösen Görögország részéről, ahonnan, ahol én is születtem. A legutóbbi küldöttség látta ezeket a szükségleteket, és azt, hogy a lehető legjobb mértékben alkalmazhassuk ki az európai alapokat. Ezért azt gondolom, hogy a jelenlegi módosítással hatékony eszközt nyújtunk ennek a hatországnak, amelyre az előadó hivatkozott, és azt hiszem, hogy jó eredményeket nyújt ez számunkra a következő években, nem csak a források felvétele terén, hanem a pozitív fejlemények terén is, bevándorlási és menedékjogi területen azokban az országokban, amelyek, a, amelyeket a legjobban sújtott a pénzügyi válság. Köszönöm. Thank you very much. Sorry for being late. Um, Köszönöm szépen. Elnézést kérek a késésért. Köszönöm a jelentéstevőnek. Azt hiszem, hogy most semmiféle módosítót nem szándékozunk be nyújtani, de talán önnek vagy a bizottság képviselőinek eh, szeretnék feltenni kérdést. Szeretném tudni, hogy mely tagállamok <clears throat> fognak a társfinanszírozás növeléséből hasznot húzni, és mennyi pénzt kaptak mind idáig menny, milyen, mennyi pénzösszeg áll rendelkezésre, melyet tudtak felhasználni, mely összegeket, és mennyit kértek. Tehát azt hiszem, hogy itt nagyon nagy pénzösszegekről van szó, de sok államban problémák vannak az adminisztráció terén, a felhasználás szintjén. Például Görögországban van, ahol az abszorpciós kapacitás, a felszívási kapacitás problémát jelent. Sok esetben a tagállamoknak szembe kell nézniük ezekkel a problémákkal, amikor pénzt kérnek. Ami a finanszírozást illeti, ugye a 98% 100%-ról és szó van, a bizottságnak ellenőriznie kell az, hogy hogyan is használják fel, hogyan is költik el ezeket a pénzösszegeket. A bizottság gyak, tudja gyakorolni ezt az ellenőrzést annak érdekében, hogy egy hatékony felszolgálás, felhasználás legyen. Itt a menekültügyi alappal kapcsolatosan ugye voltak jelentős kritikák a előző pénzösszegek felhasználását illetően. Köszönöm. A bizo- visszaadom a szót a bizottságnak. Mielőtt még Torvács úrnak adnám meg a szót, tehát a bizottság képviselője kap szót, akkor válaszolnék néhány dologra ugyanis vannak olyan kérdések, amelyek megválaszolására több idő kell, tehát a, azok az, a kedvezményezett országok, Görögország, Írország, Portugália, Spanyolország, Románia, bocsánat, Spanyolország is kedvezményezett lehet, és néhány héten belül Ciprus is. Ezek azok az országok, amelyek kedvezményezettek, ami pedig az abszorpciós kapacitást illeti. Ezek az országok jelenleg nehézségben vannak, nehéz a helyzetük, nem tudják társfinanszírozni az adott programokat. Éppen ezért a, olyan döntést hoztunk, amely a 2011, 2012-es, 2013-as évekre ö, volt döntés. Nem tudjuk, hogy melyek azok az országok, amelyek jobban vagy kevésbé jól használták fel a pénzösszegeket. Például Spanyolország elég jól, jól jó kapacitással rendelkezett ezen a területen. Görögországgal kapcsolatosan nincsenek meg az adataink. Ugye a döntés alapja mindenképpen az volt, hogy támogassuk ezeket az országokat a társfinanszírozás terén, hogy kevesebbet kelljen fizetniük, viszont a programokat megfelelő módon tudják működtetni. Most ami a menekültügyi kérdéseit illeti, hát nem vagyok igazából illetékes ebben a témában, úgyhogy írásban szeretnénk majd válaszolni a kollégáimmal ezt a témát majd megbeszélem. Ugye Görögországról szó volt, számos intézkedést, intézkedésről döntöttünk, hogy hogyan lehet Görögországot segíteni, támogatni. Egy munkacsoportot hozott létre a bizottság, amely foglalkozik a Görögországgal való támogatásokkal, administratív intézkedésekkel, mert javítani szeretnénk a, a pályázati felhívásokat, a különböző eljárásokat szeretnénk rövidíteni, hogy a pályázati eljárások rövidebbek, gyorsabbak legyenek az alap által előírt határidőn belül. Ennyit akartam elmondani. Vagy még szeretnék valamit mondani? A különböző országokat illetően itt csökkentek a társfinanszírozási arányok. Itt egész egyszerűen erről van szó. Köszönöm, köszönöm. Keller asszony. Would like to... Ha szorít az idő bennünket, ha tényleg nagyon, nagyon sürgős mondandója kérem, mondja el, de ne nyissuk meg a vitát újra, hiszen a jelentéstevőnek szót kell adjak. Hát, ugye a menekült alapról beszélünk, ugye? A mi konkrét esetünkben ugye csak a menekült alapról is beszélünk, nem a többi elepről. Magyarország és Lettország konkrét konkrétan, konkrétan említése kerül az indoklásban. Alapokat, forrásokat mégsem kapnak, ugye? Kérem a bizottság képviselőjét, hogy válaszoljon a kérdésre, de kérem, hogy rövidítsük le a vitát, mert késésben vagyunk. Válasz, igen, Lettország 2012-ben nem lesz kedvezményezett, nem rész ennek a programnak. Tehát itt nem arról van szó, hogy többet kap az alapból, vagy kevesebbet, nem, itt a szabályokat változtattuk meg. Tehát az el, eh, ezekben az országokban, ahogy mondtam, más lesz most a eh, mechanizmus. Yes. Köszönöm. Elnök úr. Az első kérdéssel kapcsolatban ugyanaz a kérdés merült fel bennem, amikor olvastam a dossziét, mint Keller kollégámban. A, hát itt ülve nem én vagyok a hivatott megválaszolni ezeket a kérdéseket, de szerintem a végrehajtás, az egyes programok végrehajtására vonatkozó számadatokat kell lássuk, mielőtt szavazunk majd a szakbizottságban. Ez tehát a legfőbb kérdés, azt hiszem, e tekintetben, és köszönöm a hozzászólásokat. Kapcsolatba lépek az árnyékelődőkkel majd ebben az ügyben. Szerintem rekordidő alatt lehet majd zárni ezt követően, ha a számokat tudjuk a vitát. Elnök, köszönöm. Köszönöm hozzászólását, meg azt, a, azt is, hogy igyekszik kiegészíteni a hallottakat és hogy segít bennünket abban, hogy tartsuk a menetrendünket. Azt még azért elmondom, hogy a módosítók benyújtásának határideje november 29-e ez évben. Délben persze, ahogy szokott. És aztán a Libében szavazunk december 17-én vagy 18-án annak érdekében, hogy a plenárisra mehessen februárban a téma. Köszönöm. Nyolcas napi rendi pont. Makovej jelent, asszony jelentéstevőnk, az Eurodak létrehozása. A új lenyomatok vizsgálatára vonatkozó újra dolgozott jogszabályanyag, a módosítók az Eurodak ügyében a jelentés tervezet bemutatása után kerültek benyújtásra. Október 11-én mutatta be ezt az anyagot. Makovai asszony 162 módosító érkezett, végül 182 adódott. A szavazás a Libeszak Bizottságban december közepén várható, 17-én vagy 18-án, és ezt követően kezdődnek újra a tárgyalások. Hallgassuk meg a jelentéstevőt, ezt követően pedig képviselőtársaim szólhatnak hozzá. Mákovei asszony, öné a szó. Thank you, President. Uh... Köszönöm, elnök úr. Az Eurodac az Európai Menekültügyi Csomag részét képzi, amelyet 2012-ben kell lezárni. A plenáris ülésen megszavaztuk ezt a jelentést a Dublini egyezmény értelmében. Köszönöm szépen a kollégáknak a számos módosítót, amelyeket beterjesztettek. Ha megnézzük a módosítókat, akkor azt látjuk, hogy a végrehajtás terén sokkal nagyobb hatékonyságot szeretnének elérni az Európol kapcsolatosan, az adatbázissal kapcsolatosan a nagy részét a módosítóknak támogatom, de vannak olyanok is, amelyeket nem tudok elfogadni. A kinevezett hatóság függetlensége, az előzetes konzultációk, a ö, kapcsán az eurodakkal, abban az esetben, hogyha egy terrorista cselekmény elkövetője ö, új lenyomatát szeretnék összehasonlítani az, az ban található új, le, új lenyomatokkal. Aztán teljesen nyitott vagyok kompromisszumos módosítók elkészítésére is. A titkársággal már együttműködöm. Én azt hiszem, hogy a kompromisszumos módosítókat ki fogjuk dolgozni még csütörtök előtt, mielőtt találkozom az árnyék jelentéstevőkkel. Végül pedig azt remélem, hogy egy konstruktív módon fogjuk lezárni a vitát e témát illetően a menekült ügyi csomag részeként, és a térség védelme, a szolidaritás, valamint a nemzetközi védelmet kérők és kapókkal kapcsolatos témában. Köszönöm. Na most ez nagyon gyors volt, elnök úr. Én azt javaslom a bizottságnak és a tanácsnak, hogy vegyenek részt ebben a vitában, vegyék át a szót. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság az áldolgozásra beterjesztette a javaslatát, és már előző találkozókon is arról volt szó, hogy hogyan lehet biztosítani az európai menekültügyi rendszer teljes jogú és hatékony működését. Különböző garanciákat kell biztosítani a menekült érintettek számára, a menedék jogot kérők számára, és reméljük, hogy a kompromisszumos szöveg a képviselők által beteljesztett módosítókat figyelembe veszi. A tanácsban már ö, október 10-én megegyeztünk a Koreper javaslatai alapján az Eurodac rosszoló rendelet figyelembe veszi a Dublini Egyezmény rendelkezéseit, valamint a végrehajtó szervek, a bűnüldözési szervek Eurodachoz való hozzáférését. Természetesen biztosítani szeretnénk azt is, hogy a Eurodac rendszerrel kompatibilis legyen a rendszerünk a Dublini egyezmény értelmében. Vannak olyan módosítók, amelyekkel egyetértünk, szimpatizálunk úgymond, de tovább szeretnénk együtt dolgozni a képviselőkkel bizonyos módosítókon, annak érdekében, hogy kompromisszumokat alakítsunk ki, és az Eurodac rendszert hatékonyabbá tegyük. Van a rendeleten kívül is kívül eső módosító is, a ilyenek például a 93 és a 94-es módosítók abban az esetben, amikor az új lenyomatokkal kapcsolatos adatokat nem tudják átadni, mert hibásak, a 148-as módosítót sem tudjuk elfogadni a felügyelőszervekkel kapcsolatos ez a módosító, ez a rendeleten kívül eső téma, és ez egy nem elfogadható módosító. Végül pedig, elnök asszony, reméljük, hogy a képviselők meg fogják szavazni a jelentést mert ahogy már elmagyaráztuk, számos alkalommal erre szükség van, és ebben a kontextusban bizonyos módosítók szól arra utalnának, hogy a jurodak rendszert ne hajtsák végre, és a bűnüldöző szervek számára ne tegyék lehetővé a hozzáférést. Mindenképpen szükség van arra, hogy a harmadik országból jövő személyekkel kapcsolatos joghézakot le tudjuk zárni. Azzal szeretném befejezni, hogy megismétlem, teljesen nyitottak vagyunk a további együttműködésre a tisztelt képviselőkkel, hogy egy mm, megfelelő kompromisszumot alakítsunk ki. Elnök, a ciprusi elnökség részéről Papa Júriu úr. Köszönöm, köszönöm szépen a szót, köszönöm az együttműködést, amelyet kialakítottunk idáig a közös menekült ügyi európai rendszeren belül. A tanács megvizsgálta a parlament módosítóit, rövid, konstruktív tárgyalásokat folytattunk a két jogalkotó között a tanács álláspontja szerint a módosítókat három fő kategóriába lehet besorolni. Egyrészt azok, amelyek ne, ne, megnehezítenék a végrehajtást. Olyan módosítókról van szó, amelyek nem kompatibilisek a tanács álláspontjával a képviselők erőfeszítést tettek, de hát ezekkel nem tudunk mit kezdeni. A második kategória azok a módosítók, amelyek garanciákat ö, garanciákról szól, és ezeket támogatjuk. Itt a trilógus során gondolom, hogy meg tudunk állapodni rövidesen, aztán a harmadik kategória technikai jellegű bizonyos módosítókat a lefed már a tanács szövege is, és a bizottság szövege is. Úgy gondoljuk, hogy technikai szinten meg tudjuk oldani ezeket a kérdéseket. Az orientációs vita eh, a Libében lesz az Eurodac rendelettel kapcsolatosan, és ebben az évben kerül sor még erre a szavazásra a társjogalkotók foglalkoznak ezzel a témával, és a parlamentnek megvan a jogalkotási szuverenitása, figyelembe vesszük a javaslatokat, még mindent nem zártunk le, de elmagyaráztuk már önnek is a jelentéstevőn keresztül, melyek voltak a nehézségek. A tanács nagyra értékelné, hogyha a Libe szakbizottság tudna a Eurodac témában egy találkozót megszervezni, talán a Strasburgi plenáris ülés során a két jogalkotó meg a, állapodhatna a konszenzusban. Úgy gondoljuk, hogy szükséges a jó szándék mind a két intézmény részéről ki kell alakítani az ütemtervet. Köszönöm elnök, teljes listán van a felszólalók kérelméről. Szíber asszony. Köszönöm, elnök úr. Claude Morász kollégánk, aki a tervezetért felelős, nem jött el ma délután. Úgyhogy röviden tájékoztatom önöket a szocialisták álláspontjáról. Kezdjük a módosítókkal megmutatják ezek, hogy ragaszkodunk egy kicsit hosszabb itemtervhez, amit korábban javasoltak, az abszolút szükséges. Nem akarjuk késleltetni az eljárást, de lehetővé szeretnénk tenni, hogy a parlament megfelelően dolgozhasson ezen a nagyon fontos dosszién. Azért is kell elegendő idő, hogy megvizsgáljuk az anyagot olyan jelentések illetően, amelyek, e, e, amelyek alapvetően befolyásolják az alapvető jogokat. Egyértelmű számunkra, hogy aggodalmaink vannak e, legalábbis egy kérdésben, az eurodak való hozzáférés, illetően a bűnözési szervek részére aláhúznám, hogyha a bűnözési szerveknek hozzáférést adunk, akkor megemlítenék néhány aggodalmat, a látens új nyomokat, illetően az adatok átadását harmadik országok számára, valamint a menekült kérelmezők esetében, hogy mi történik az ő adatokkal. Ez a lista nem kimerítő, csak jelzésértékű, amely a más frakciók által benyújtott módosítókból kiderül, hogy nagyon sok kompromisszumra van lehetőség, és reméljük is, hogy az előadó ezt támogatni fogja. Az első pontra visszatérve, az időrend, amelyet a koordinátorok megállapítottak, az az, az időrend, amit mi is támogatunk. Ezen a héten lesz majd árnyék találkozunk, ezért az időrend fel, felgyorsítása nem teszi lehetővé a jó kompromisszumot. Köszönöm. Köszönöm Ziber asszony, Keller asszony következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Igen, ennyi a szó. Ha tehát mindenki rám figyelne, Elmondtuk már aggodalmainkat többször is, de nem hagynám ki ezt az alkalmat sem, hogy rámutassak arra, hogy az arány, arányosság és e, kérdése a bűnözési szervek hozzáférésében, e, ezt nem lehet jobban hangsúlyozni. Ez nem csak az én véleményem, hanem e, számos nyilatkozatokat kaptunk emberektől, az Európai Adatvédelmi Felügyelőtől is, aki osztja ezt a véleményünket. Most a menekültügyi főigaz, fő, ö, szervezettől is kaptunk egy levelet, amely aláhúzza, és idézem, arányosság és szükségesség a fontos a terrorizmus felszámolásában, és az egyetértés előtt meg kell vizsgálnunk a többi kérdést, ezt, ezt osztani tudom. A menekültügyi főbiztosság arra is számos egyéb ajánlásra is rámutat, és a menekült, menedékjogot kérők megbélyegzésének lehetősége is rámutat. A bizottság ezt kétségbe vonna. Szeretném rámutatni, hogy, hogy a menekültügyi főbiztosság az, a menedékjogot kérők jogait szeretné védeni, amikor ennek a figyelembevételét körül. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság azt is mondta, hogy minden érintettet tájékoztatni akar arról, hogy mi történik az adatokkal, de ez még nem oldja meg azt a problémát, amit már megvitattunk, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik már ben vannak az adatbázisban. Őket nem tájékoztatják arról, hogy adataikat egészen más célra használják fel, mint amit arra azt e- eredetileg benyújtották, amely egyértelműen megsérti az adatvédelmi alapelveket. A menekültügyi főbiztoság arra is rábíz, rábíz, rámutat, hogy a, a találat után meg, megosztott adatok érinthetik az országokat, amelyek nem tiltják az adatok harmadik országra való átadását. Ez is egy fontos kérdés, amiről már vitatkoztunk, de se, semmiféle megoldást nem találtunk, hiszen csak a bizottság javaslatával foglalkozunk, amely nem oldja meg ezt a kérdést. Továbbá az elnökség arra mutatott rá, hogy ha nem sietetjük a közös menekültügyi egyezményt az év végéig, azt olvastam Malmström azt mondta az újságban, hogy ő azt gondolja, hogy az európai menekültügyi rendszer, azt hiszem, hogy ő volt az, nem tudom, hogy jól emlékszem, hogy ez a menekültügyi rendszert januárra, januárra elkészítik, Reméljük, hogy ő majd megmagyarázza, hogy honnan származnak ezek a különféle vélemények. Makovei azt mondja, köszönöm szép kompromisszumok iránt. A bizottság remélem nyitott az erő, erősebb biztosítékok fe, felé. Arra kérném önt, hogy ezeket hamarabb nyújtsa be. Ke, csütörtökön lesz árnyék ülésünk, nem tudom, hogy Eh, én, én, én választókerületemben szeretnék lenni csütörtökön, ezért számomra nem lehetséges eh, időrendemet átrendezni, és állampolgári csoportokat eh, csalódást utazni, ezért örülnék, hogyha szerdáig benyújtaná ezeket a javaslatokat, azért, hogy megfelelő kompromisszumokat érhessünk el. Nagyon fontos, hogy ezt megvitathassuk, és lehetőleg nem az utolsó pillanatban. Ennyit akartam elmondani. Kérem, hogy gondolják végig, hogy vajon tényleg akarják-e fejleszteni ezt a jogszabályt, amely kétségbe vonja adatvédelmi biztonságunkat, és kétségbe vonja, hogy miként kezeljük a menedékjogot kérőket, amelyek nagyon um, sérülékeny csopon, nem tudjuk, hogy hogyan tudjuk megakadályozni ezzel a jogszabályjal a többi terrorista támadásokat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ha csak a bizottság nem éget, érzi égető szükségét, nem, Strovád úr még. Az a gond, hogy Sara Ledford nem érzi ma jól magát. Úgyhogy nincs itt, mint látják. Úgy tűnik mások is elég rosszul vannak ma, elég sok képviselőtársam nincs itt. De részéről engem megkért Latford asszony, hogy helyette felolvassam üzenetét. Szeretném megköszönni jelentős jelentéstevőnek az általa végzett munkát, reméljük ennek révén jó eredmény zárul majd néhány hét múlva a Libe szakbizottság szavazása, és a plenárisan is elfogadjuk az anyagot. Nincs gondom, csak a 11-es és 14-es módosítóval, ahol nem látom a statisztikai adatok alapján a módosítás szükségességét. Módosítókat terjesztettem be, melyek célja, hogy megerősítsük az egyének védelmét az irányelv révén, és a cél meghatározást jobban szigorítsuk. Fontos, hogy a garanciák erősebbek legyenek, hogyha elfogadhatóak az intézkedések. Egyetértek azokkal a képviselőtársaimmal, akik az eradakat az csak észszerű okok alapján kívánják alkalmazni, akkor, hogyha felmerül. Ugyanúgy nemzetközi védelmet kért az elkövető. Ugyanakkor minden kategóriát belefoglalnék ebbe a körbe az irányába, alá a határon elfogott személyek esetében is, hogyha nem szabályos módon történik az elfogásuk a ragállamban. Az beszélő követeletlen gyorsaságú olvassa fel a szöveget, mondja a tolmács. Tehát egy konkrét vizsgálat esetében történik, akkor az eset körülményei alapján kell megítélni a biztonsági kockázatot minden hozzáférhető adat alapján, ha egy sérülékeny társadalmi csoportot érint, amelyet egyébként is már diszkrimináció és megbélyegzés sújt az a tagállamban. A legtöbb tagállam saját adatbázisát alapján dönt, együttműködve esetleg más tagállamokkal. Ugyanakkor mi európai parlamenti képviselőkkel, hogy döntsünk ezekben a kérdésekben legjobb belátásunk szerint. A ezek gyakorlatok láttán szerintem nincs észszerű oka annak, hogy ne így tegyük. A tagállami jogalkotókat is arra kell kérni, hogy megvizsgálják gyakorlatukat. Elnézést a tolmácsoktól, hogy követhetetlenül gyorsan olvastam. Mi is köszönjük, Tovász úr, mondja az elnök. Ha a bizottság úgy érzi, hogy van értelme hozzászólásának, mióta Makavai asszonynak adnám vissza, tegye gyorsan. Köszönöm, elnök úr. Néhány megjegyzést kell tegyek, ez szükségszerűen pontom. Először is az a javaslat indok alapján nem tudunk elfogadni olyan módosítókat, amelyek nem engedik meg a rendvédelmi szervek fellépését az estekben. Lényegjelen a, a bűncselekmények helyszínén az új lenyomatok felvétele létfontosságú. A javaslat célját sértené, hogyha itt engednénk, és nem volna azáltal végrehajtható. Keller asszony megjegyzését, illetően az arányosságot tekintve, éppen ez a cél, hogy megvizsgáljuk mi arányos és mi nem. A mérleg egyik serpenyőjében a súlyos bűncselekmények ellen és az terrorizmus elleni fellépés, áll, tehát csak a, a nagyon súlyos bűncselekmények esetében. Másrészt a rendvédelmi szervek hozzáférése, amelyet a bizottság több alkalommal ö, megszélzott, annak érdekében adatvédelmi szempontból ö, abszolút támadhatatlan legyen, és ez csak az utolsó eszköz, az ultima ráció, ez az eszköz, tehát egyéb, egyéb esetben megtiltjuk harmadik országba az adatok át adását, az adatcserét, tehát a lehető legszigorúbban körülhatároljuk és korlátozzuk. Vegyék azt is figyelembe, hogy már ma is van lehetőség arra, hogy adatcsere történjen a tagállamok között. Ez már működik tehát. Itt tehát a cél, a javaslat célja az, hogy ennek európai keretet nyújtsunk, és ezáltal adott védelem erősödjék, több garanciát kapjon, mint amit most kap a tagállamok közötti gyakorlat alapján. A lehetőleg gyorsabban szeretnék egy javaslatot kidolgozni, ha decemberben készen áll, szívesen lépünk akkor, ha azonban januárra lesz ez kész, akkor az is elfogadható nekünk. Ami pedig a menekül menekült jogot kérők megbélyegzését illeti, erre már kitértünk az előző ülések során is. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy az értékelés egy bizonyos időszak után történhet meg, és meg kell vizsgáljuk azt a kérdést is, vajon a rendvédelmi szervek hozzáférés adatokhoz egyáltalán összefügg-e valami módon a, a megbélyegzéssel? Nem feltétlenül áll fenn az összefüggés szerintünk. <clears throat> Thank you. Very briefly a few things. Köszönöm szépen, nagyon röviden néhány dolog. Nincs semmi új ebben a dossziéban. Két év óta létezik már mindez. Éppen ezért konstruktív módon szeretnék tovább menni, és talán január vége előtt az Eurodac és a Dublini egyezményről szeretnénk szavazni. Már kétszer találkoztunk az árnyék jelentés tevével, kialakítottuk az ütemtervet, a bizottság és a tanácssal is találkoztunk, a kérdésekre válaszoltak, elmondták, hogy mi is a helyzet. Egy egyensúlyt kell biztosítanunk, és én nem ehhez ragaszkodnék. Itt e- elsősorban terrorista cselekmények és súlyos bűncselekményekkel kapcsolatosan adatvédelem, személyek védelme, mindenképpen egyensúlyban kell, hogy legyen. Tehát az egyensúlyt biztosítani kell. Nagyon sok garancia létezik ebben a tervezetben, és azokat a módosítókat támogatom, amelyek nem blokkolják le ezt az eljárás folyamatot. Ugye hallottam, hogy a, bizony, a tanács képviselője hasonló véleménnyel van a bizottsággal is tárgyaltam, és egy korai szavazásról is szó volt. Nem egy új dosszié, már két éve tárgyaljuk ezt a témát. Csütörtökön találkozom az árnyék jelentéstevőkkel. Sajnálom, hogyha vannak kollégák, akik nem tudnak jelen lenni majd. Én is ott elmehettem volna a választókörzetembe, de hát én itt leszek, és remélem, hogy ha, hogyha angolul meg lesz a szöveg, akkor mindenki számára lehetővé tesszük, hogy a kompromisszumot kialakítsuk. Elnök, most pedig Makovej, azt ugye hallottuk, Makovej asszonyt, ahogy már mondtuk a szavazásra december 17-én, 18-án kerül sor a következő Libe szakbizottsági ülésen, hogyha nincs más megjegyzés, észrevétel, akkor áttérünk a az utolsó napirendi pontunkra, ez a kilencedik napirendi pont, a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimum szabályai. Itt egy átdolgozásról van szó. Szilvi Guillaume asszony az előadó, a menekült ügyi irányelvvel kapcsolatos rendelkezésekről fog beszélni. A trilógus szintjén a tárgyalások folynak, és, és Ma lesz az utolsó vitánk, mielőtt még az informális munkacsoport foglalkozik a menekültügyi csomaggal. Guillaume asszony, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Igen, egy olyan információról van szó most itt a kollégák felé, akik még itt vannak a teremben, amely, eh, amely információ fontos a bizottság és a tanácsal volt tárgyalásokról szól. Ez a szöveg végtelenül komplikált, bonyolult, végtelenül hosszú. Persze vannak fejlemények már, és biztos vagyok abban, hogy kielégítő megoldást talál a három intézmény, még akkor is, hogyha vannak olyan területek, ahol problémák merültek fel. Még két trilógus lesz, a hatodik, december 4-én, és remélem, hogy a hatodik tárgyalás a záró, végleges tárgyalás lesz. A tanács nagyon jól tudja, azt, hogy a parlament társ jogalkotó, teljes jogú társ jogalkotó, és megvannak a saját ambícióink, álláspontunk. Szeretném röviden elmondani, hogy a parlament milyen megközelítéssel állt a e témához a tárgyalások kezdete óta. Mindenképpen egy általános egyensúlyt szeret szerettünk volna biztosítani. Ez az általános egyensúly lehetővé teszi a hatékony, igazságos együttműködést, és ennek érdekében négy tengelyel foglalkoztunk. A jogokkal, a hatékonysággal, a minőséggel és az értékelése és ezen tengelyekkel kapcsolatban a parlament mm, szeretné elérni az egyensúlyt, egy általános egyensúlyt. Továbbá nem csak egy külön rendelkezésre szeretnénk fókuszálni, hanem ezt a dokumentumot, ezt a szöveget szöveggel szeretnénk javítani az általános helyzeten, de ugye egy olyan stratégiát szeretnénk kialakítani, amely világos, átlátható, persze vannak határa is, és sok esetben frusztráló elemei is. Ugye itt nem csak arról van szó, hogy azt mondjuk, hogy ilyen és ilyen cikkel egyetértünk, vagy nem, Fontos az, hogy az általános egyensúlyt kialakítsuk, éppen ezért dolgozunk a különböző témákon. Az utóbbi háromoldalú tárgyalások során a parlament nyilvánvalóvá tette az álláspontját, és összefoglalta az összes nehézséggel kapcsolatos elemeket, amelyekről szeretnék most beszélni. Az első nehézség a képzéssel kapcsolatos. Tehát az illetékes szervek, hatóságok képzése, továbbá a többi illetékes hatóság képzése. Nem akarok most a szövegbe belemenni, mert ahogy mondtam, végtelenül bonyolult. Második pontom, hogy a rendelkezést pontosabbá kell tenni a tagállamok számára, abban az esetben, hogyha mondjuk egy menedék menedéket, menedék kérelmező, menedék jogot kérelmező egy harmadik országból jön, és a helyzete nem teljesen világos. Továbbá, a meghallgatás, meghallgatást fel kell venni, tehát rögzíteni kell, mm, és végül pedig vannak olyan eljárások, amelyek a nem kísérőkkel érkező gyermekeket, fiatalokat érintik. Ezek azok a pontok, amelyek problematikusak a tanács és a bizottsággal való tárgyalásaink során. Pragmatikusnak kell lennünk, ismétlem megint, hogy az általános egyensúly kapcsolatos stratégiát szeretnénk kialakítani. Jó lenne, hogyha az elnökség is e, globális megközelítés alapján járna el. Mert ha ez nem így van, akkor mindenki számára sajnálatos lenne. Ugye Malmström biztos asszony itt volt, ugye nem lett volna fontos, hogy e témát felhozzuk neki, de erről is megbeszélt, ezt is megbeszéltük. Köszönöm, elnök. Most a bizottság részéről Matyász Öl úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Hadd köszönjem meg mindenek előtt a jelentéstevő nagyon konstruktív munkamódszerét, mely révén eleddig jelentős előrelépések születtek már. Szeptember óta, amikor a lényegi tárgyalása elkezdődött, világ egy előzetes kompromisszumos területet tudtunk kijelölni, ahogy Guillaume asszony is mondotta, a legbonyolultabb és összetettebb téma ez, ez a menekült jogi kérdésen belül. Abban is egyet értek a jelentőstevővel, hogy a tárgyalások vég játéke já, az kell legyen, hogy egy kiegyensúlyozott globális kompromisszum jön létre. Mivel viszont korlátozott számú kérdés áll még nyitva, ezért kell amíg ezekben egyfajta csomagot kialakítani. Nem kommentálnám az Európai Parlament által mondottakat. azt, hogy elmondta, hogy részletesen melyek az önök számára önök vizsgálatában még nyitva álló pontok. A tanács szempontjából a fellebbezés joga, különösen a határrendezett eljárásokban, az ezt követő eljárások visszavonás, ezek a témák. És különösen fontos a tanács szempontjából az, hogy olyan kompromisszum szülessen, amely az áldozatokat, a, a kínzások áldozatait megfelelően védi, ahogy ezt jelentéstevő is elmondta. Ugyanakkor a bizottság készen áll abban, hogy megfelelő kompromisszumokat kilakítását segítsen minden más pontban, annak érdekében, hogy a végjátékban kialakuljon ez a megcélzott, kiegyensúlyozott kompromisszum. Elnök úr, ha ez a, a, a, a tárgyalások folyamatban levő állapota miért csak ezekről a pontokra térnék ki. Köszönöm. A ciprosi elnökség részéről Papargeorgi úr akar mondani valamit? Igen, köszönöm, elnök úr. A jelentőstevő is elmondta a tárgyalások ezen irányelv tárgyában a legbonyolultabb témát jelentik, ahogy ő is elmondotta, egyetértek e, vele. Előre, elég jelentősen előadtak ezek a tárgyalások szeptember óta, és most végsz, végszakaszukba jutottak, utolsó, utolsó nekifutás hiányzik tehát. A végső kompromisszum elemei lassan kirajzolódnak, bizalommal vagyunk a siker irányában, és úgy ezekre a jelentőstevő is úgy érzi, úgy látja, hogy karnyújtásnyi van a megállapodás. A tanács számára fontos, hogy a végső szöveg tartalmazzon olyan eljárásokat, amelyek méltányosak a, a benyújtók számára, és konzisztensek a tagállamok között, ám mégis figyelembe veszik az egyes tagállami nemzeti jogi rendszerek sajátságait, és nem jelentenek túlzott adminisztratív terheket egyrészt, másrészt a visszaélést elleni fellépést megengedik a tagállamoknak. Szeretném újra hangsúlyozni azt is, hogy a tanács és az elnökség készen állnak arra, hogy teljes gőzzel együttműködjünk a parlamenttel, minden időnket arra fordítva, hogy az év vége előtt lezáruljanak a ménytalan kérdések, és rendelkezésre állunk a jelentéstevőnek és a parlamenti képviselőknek is ennek érdekében. Elnök, köszönöm szépen a Ciprus elnökség hozzászólását. Egy sor folyamatban levő három oldalú közül megbeszélés folyik, ötödik, hatodik fordulók ezek, mert nem sokára beindulnak. Most pedig visszatérünk Guillaume asszonyhoz. Kérem, hogy zárja le a vitát. Igen, lesz még egy másik munkacsoport, amely vissza fog térni erre a témára, akkor ennyi. Ennyi. Most, ha megengedik, akkor lezárnám ezt a mai délutáni ülést egy közleménnyel Claude Moraes kollégánk, aki az Európai Unió adatvédelme, adatvédelmi rendszerének reformjáról egy előadást tart egy kiállítás keretén belül. 18 óra 30-kor, tehát nem sokára. És erre jó lenne, hogyha tudnák tehát ez egy kiállítás, és lesz egy fogadás az, az alapjogi ö, kárta ö, keretén belül, gazdasági válság során, ha akarnak többet tudni erről, lépjenek kapcsolatba Claude Moraes úr irodájával, talán menekült ügyi kontaktcsoport is részt vesz. Holnap reggel 9 órakor találkozunk a Júri bizottsággal együtt kezdjük az ülést, szavazás is lesz a Justice program témájában.